Right, welcome everybody. Üdvözlök mindenkit, jó napot! Látom, hogy néhányan karácsonyi ebédet, előkarácsonyi ebédet fogyasztanak talán, azért nincsenek itt. Hadd tegyem fel a kérdést, elfogadják a napi rendet, nem látom, hogy ellenkezne bárki. Na, elnöki bejelenteni valóm nem sok van, webstreamen közvetlenek bennünket. Holnap a keddi ülésem az ASP 3G 2-es teremben lesz az ülésünk, nem itt, ahol most. Az volt ma délutánra is tervezve, de ide költöztünk a monetáris párbeszédnek helyet biztosítandó. Kértük képviselő társainkat, kérjük, hogy az ülés végén vigyék el a papírjaikat innen, mert nem itt lesz az ülés holnap van egy rendkívüli Econ Afko szakbizottság, közös szakbizottságülés. Rendkívüli ülés december 20-án holnap 6.30-tól 8-ig este a szakbizottság rendes ülése után, csak erre időpontot tudtunk a két szakbizottság számára közös ülést beszorítani. Ennyi van az elnökök közlendőm, Jean-Paul. Csak egy pontosítás, tehát pontosan mikor 18 óra 30-tól 20 óráig tart. Akkor lesz az együttesülés. Fél héttől este nyolcig lesz a közös ülés. Az ekkor rendes ülése után rögtön közvetlenül. Remélem, hogy nyolckor befejezhetjük. Ez a 6Q2-es teremben lesz egyébként. 6Q2-ben. Ami megint csak más, mint ahol az Econ rendes ülése lesz. Úgyhogy át kell szaladni majd az ASP épületből a Jan épület 6Q2-es termébe. A teleportálás még nem megoldott, úgyhogy szedegetni kell a lábunkat majd. A szerződés tervezet másolatát már az Ekon szakbizottság tagjai megkapták, tehát ezt meg tudjuk majd vitatni. az ülést is norm, szokásos módon webstreamen közvetítjük. Az LKB éves látogatása sorra került, és Drági AKB elnök úrral, illetve az igazgatótanácssal nyílt szellemű eszmecserét folytattunk, megbeszélve az adósságválság jelenlegi állását, a tanács december 9-i döntéseit erre vonatkozóan, és a további vitát a pénzügyi stabilitás kérdésére koncentráljuk. Eszmecsere lesz ma is Drági úrral. A SZIPA tárgyában a honlapi ülésem élek elnöki bejelentéssel. A 73-as szabály szerint előbb egyeztetve a szakbizottsággal, illetve megvárva a másik szakbizottság szavazását a szövegre vonatkozóan. derivatívákkal kapcsolatos három oldalú megbeszélés negyedik ülése december 12-én került sorra, az ötödik trialógus pedig ma reggel került megszervezésé. Előrelépés született, de vannak még itt váló kérdések azt tervezzük, hogy a következő trialógus 23-án, január 23-án lesz majd. Ezt valamikor délelőtt folyamán kell megszerveznünk, a szakbizottsági ülések közé szorítva. A harmadik ponthoz érkeztünk, a nemzeti és regionális ö, számviteli jelentések, beszámolók rendszere. Ebben a témában én voltam az előadó, a szakbizottság engem jelölt, a jelentést tervezet megszületett. Az első eszmecserélet a múlt hónapban került sor. A szabályozás a alapvető makrogazdasági adatok kiadásáról és az arról készített jelentés miben létéről szól. A bizottság azt javasolta az európai rendszert, tekintsük át, alapvetően írjuk át, ez a rövidítése ennek a rendszernek. Az ENSZ hasonló nemzeti jelentésrendszer az SNA alapján, amelyet 2008-ban fogadtak el. Ez lett hát az alapja tehát az új európai rendszernek. Én igyekeztem munkámban, a jelentésben kitérni a következő kérdésekre. Először is arra, hogy a tagállamok sokszor agályokat fejeznek ki, akikről szólnak az administratív terhek miatt és ezért keresnek derogációt sok esetben, hogy mentesüljenek ettől. Egyik célom az volt, hogy javasoljuk, hogy a jövőben automatizált real-time adatgyűjtési módszereket alkalmazzunk, mert nagyon sok adat, statisztikai adat közvetlenül beszerezhető a, a különféle vásárlási kártyákból, szupermereket, pénztárrendszerekből. Ezekbe automatikusan le lehet hívni adatokat, nem kell külön költséget teremtsenek ezek. Ezeket nem kell külön begyűjteni. Azt is javasoltam, hogy lehetőleg teljes körű adatokat kérjük be, az átláthatóságot, különösen a közszektor átláthatóságot biztosítva, és ezt a felhasználóra való tekintettel publikáljuk olyan formában, hogy könnyen értelmezhető legyen. Módszertani munkát is javasoltam. Szükséges lesz hogy átfogóbb képet nyernünk, különösen a környezetvédelmi kihatásokról egyes a közszektorbeli cselekvések közvetlenül kihatásait felmérve. Erre az árnyékelődők is felhívták a figyelmet. A derogációk körét igyekeztem korlátozni, minimalizálni, és időbeli korlátokat is felállítani. Egyik oka lehet, volt a korábbi derogációknak, a források nem megfelelő volta. Tehát a tagállamok a statisztikai testületeket nem látják el forrással, az nem lehet ok minden alkalommal a, derogációra. Aztán az adat á, transmissziós program teljes átírását javasolt a bizottság. A kettes melekleben szereplő javaslat félrevezető, és a tartalom, a gyakoriság, a statisztikai adatok begyújtásának határidat tekintetében sem teljesen világos. Ez a javaslat a tanács által kérült irányban is egybeesik. A bizottság az Európai Parlamentnek azt javasolt, hogy két évenként kerüljön benyújtásra ez a, az elszámolás. Ez, ez bizottságnak a delegált aktusok alapján három hónap helyett két hónapot enged meg a felülvizsgálatra. Változt, megváltoztam úgynevezett 50%-os kritériumot a közszektorbeli számlákra vonatkozóan, most 100%-os kritériumnak nevezhetjük ezt az 50%-os kritérium szabály alapján azok a, az állami tulajdonú vállalatok, amelyek helyi, vagy központi szinten működnek, a kormányzati szektorban csak akkor szerepelnek, hogyha értékesítéseik túllépik a költségeik felé. Tehát, hogyha egy közlekedési vállalat, amely egyébként régióban működik, csak 51%-át szedi be költségeinek árbevétel formájában, azt a magánszférában számolják el statisztikailag. Ez meg nem pontosan tükrözi a valóságos helyzetet, orvosolnunk kell tehát ezt a az a vállalat, amely költségeinek nem tudja 100%-át fedezni középtávon sem árbevételéből, nyilvánvalóan nem a magánvállalatok profit maximalizáló viselkedés mintája szerint működik, így módon nem lehet a magánszférában elszámolni ennek teljesítményét. Egyik megoldása ennek a helyzetnek az, hogyha módszertani változással élnénk, amely révén változtatnánk a perimétereket, és így minden közvállalat a kormányzati szférában kerülne elszámolásra. Ennek érdekében az 50%-os kritériumot töröljük, emeljük 100%-osra, így mindent, minden ténylegesen álmavallatot a kormányzati szférában tudunk elszámolni. Azt is, azokat a módosítók is javasoltam, amelyeket az Európai Központi Bank javasolt, belefoglaltam az összes javaslatokat módosítókba, beleértve azokat a magyarázatokat is, amelyeket megkövetelnek. Fontos, hogy megvitassuk ezeket ebben a, ezen a fórum körében. Általában egyetértek velük, és várom akkor az árnyékelődők és a többi képviselő véleményét az általam javasolt módosítókkal kapcsolatban, illetve az LKB által javasolt módosítókkal kapcsolatban az Európai Bizottság képviselője szeretne felszólalni, ám itt vannak, nem tudom, az árnyék előadók kérnek-e szót? Teodor? Köszönöm, elnök asszony. depus. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, hiszen nem kevés munkába került elkészíteni ezt a jelentést. de la uh, Az Európai Bizottság javaslata több mint ezer oldal hosszú. A javasolt módosítókat elnök asszony alaposan áttanulmányoztam, és úgy vélem, hogy a mi frakciónk ezen módosítók többségét tá- tudja támogatni. Egyetértünk a derogációkkal kapcsolatos megjegyzésével valóban csak átmeneti jellegűeknek szabad lenniük, és ezeket felül kell vizsgálni. Most meggyőződésünk, hogy az Európai Bizottságnak két évente jelentést kellene készítenie az Európai Parlamentnek. Szerintünk ez túl gyakori lenne, egyébként három évente bőven elég lenne a számlák minőségével kapcsolatban, és ez egyébként is igazodna a beszámolási időszakhoz, hiszen egyébként a parlamentnek a bizottság általában három évente jelent. Ez a 11-es módosító egyébként. Ami az 50 eh, százalékos szabályt illeti, ami alapján egy cég vagy egy e, vagy egy intézmény a magán szférához tartozik-e vagy sem. Nos, ezzel kapcsolatban őszinte kell, hogy legyek. E javaslatnak nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottam. Talán érdemes alaposabban megvizsgálni ezt a kérdést, hogy az Európai Bizottság miért pont 50%-ra tett javaslatot, illetve hogy miért lenne érdemes eltérni a 100%-os szabályra, hiszen jó néhány olyan állami cég van, amely a kormányzattól szubvencióban részesül. Gondolok itt például a közműcégekre, mondjuk a vízművekre. Ezen cégek cserében olyan szolgáltatást nyújtanak, amely ugyan nem ingyenes, mégis a költségekkel nem arányos díjat számítanak fel a felhasználóknak. A 19-es módosítóval kapcsolatban, amelynek törlését javasolja, e, és amelyet a központi bank javasolt, hát ezt még kell tárgyalni a frakción belül, de elméletileg ez különösebb problémát nem okozna. Ugyanakkor szeretnénk tudni és látni, hogy többi kollégám, frakciótársam mit szól a 19-es módosítóhoz. Ami az eddig hozzám eljutott információk alapján levonható, illetve a hazámból származó információk alapján tűnik számomra, hogy a határidőkkel kapcsolatban vannak még kérdések, hiszen a mellékletben jó néhány határidő szerepel, és nincs a tagállamok között ez ügyben teljes összhang. Ha jól értem, akkor az Eurostat munkatársai ezen tagállamoknál látogatást tesznek majd, hogy megvizsgálják, hogy miért van az, hogy egyes tagállamok olyan határidőket javasolnak, amelyek a javaslattól eltérnek. Ettől tekintve valóban óriási, hosszú dokumentumról van szó. Előadó elnök asszonyunk azonban kiváló munkát végzett, mint mindig. I know Kay wants... Köszönjük. Úgy látom, hogy Kay szeretne hozzászólni. Philip. Philip, then if you go. Okay. Whichever. Kay first then. I... Akkor legyen először Kay, aki Viki nevében beszél. Igen, valóban Viki nevében szólok hozzá, így felolvasom Eh, Viki mondani valóját. Thank the rapporteur for doing all the, the work and completely agrees with the Egyetért Viki az előadóval valóban, független, összehasonlítható és aktuális adatokat érdemelnek a polgárok. Ez sajnos egyes tagállamokban eh, nem így volt eddig, ez okozta részben a jelenlegi helyzet kialakulását. Ahogy azt mindannyian tudjuk, a jogállamokra vonatkozó jogszabályokat a tagállamokra vonatkozó jogszabályokat elfogadni az egy dolog, ennek érvényt szerezni az egy teljesen másik dolog. Szeretnénk, hogyha minden tagállam beszámolói e, megbízhatók lennének, de nem szeretnénk a bürokráciát tovább növelni, csak akkor, hogyha ez az információ valóban hozzáadott értéket képvisel. Viki véleménye szerint tehát aggodalomra ad okot, hogy e, e, egyes tagállamok részéről az eredeti javaslat például, hogy az LKB-ra vonatkozó eh, előadó javaslat mennyire működőképes a tanács, és az LKB feladata, hogy eh, egy eh, gyakorlatban is működőképes rendeletet fogadjunk el. Köszönjük, Filip! Uh, uh, support, uh... Röviden szeretnék hozzászólni Először is szeretném támogatni a módosítók némelyikét eh, sem részéről, természetesen az átláthatóság, illetve a hozzáférhető, használható információk biztosítása az állampolgárok, illetve az érintettek számára. És azt is támogatom, hogy hangsúlyozza a kiadásokról szóló nyilvántartásoknak a rendezett bemutatását, illetve a <clears throat> nem szokványos és a szokványos kiadásoknak az elkülönítését, valamint a 3-as és a 6-os módosító tekintetében, ahol arról van szó, hogy további módszertani vizsgálatokat kell végezni. A nemzeti, illetve a regionális számlák környezeti összekapcsolás, a GDP, illetve azon túlmutató vonatkozásokban. Ez valóban nagyon fontos, mert az ember azt kapja, amit mér, tehát megfelelő dolgokat kell mérni. És szeretnénk egy kicsit pontosítani a nyelvi megfogalmazást ebben a két ügyben, de ettől eltekintve egyetértünk azon a módosítóival. Okay, anybody else want... Elnök, rendben, kérem más valaki szót? Tudom, hogy Sikuna úr egy másik ülésen van, tehát egyelőre nem tud részt venni, de feltételezem, hogy a véleményét tudatja velünk, hogyha nem sikerül ideérni. És a bizottság képviselőjéhez fordulok a haladás érdekében. Norland úr az Eurostat részéről vesz részt. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon hálásak vagyunk, hálásan nyugtázunk a szakbizottság támogatását ezen fontos jogszabályi javaslat vonatkozásában tartalmi értelemben is, ahogyan ez kiderül a jelentéstervezetből, amelyet áttanulmányoztunk, illetve köszönjük a pontosságot is, az időzítést tekintve, mert ez figyelembe veszi, hogy ezeket a normákat a tagállamoknak végre kell majd hajtaniuk a következő évek folyamán. Három észrevételt szeretnék tenni tartalmi tekintetben a jelentésről. Az első, teljes mértékben egyetértünk, ahogy nyilván önök is el tudják képzelni, az eltérések a tagállamok számára ebben a jogszabályban megfelelően megfogalmazottak, de egyértelmű, hogy a derogációk száma túl nagy jelen pillanatban. És emiatt az összehasonlítható statisztikák értéke egyből csökken. Ezért a javaslatunkban korlátoztuk ezeknek a lehetőségeknek a számát, illetve az eseteknek a körét, amikor a tagállam valóban jelentős átalakítást kérhet és kaphat a statisztikáiban. Tehát ehhez mi ragaszkodunk, és nem akarjuk a lehetőséget megnyitni a módszertani problémák, illetve hasonló problémák vonatkozásában, mert ezt nem tartjuk indokoltnak. Ez nem indokolja az eltérést. A második észrevételem, erre utalt az ön hozzászólása, illetve más észrevételek is, vagyis hogy a piaci és nem piaci tevékenységek szétválasztása hogy alakuljon. Elfogadjuk az érv érvényét, hogy százszázalékos módosítás indokolt lenne, ugyanakkor ez egy kényes kérdés, és úgy gondoljuk, hogy a tagállamok eltérő véleményekkel rendelkeznek a vitában, amelyek, amely várható ebben a témában. A harmadik észrevételünk pedig az intézményi vonatkozásokat tekintve a jelentéstervezetben, amely a hivatalos LKB konzultációra, illetve delegált jogi aktusokra vonatkozik. Reméljük, hogy ennek a végkimenetele összhangban áll majd az intézményközi megállapodásokkal, amelyek horizontálisan valósulnak meg. Természetesen munkakapcsolataink kiválóak, az LKB-val napi szinten Ugyanakkor reméljük, hogy olyan megoldások alakulnak majd ki, amelyek nem igényelnek túl sok, túl sok bürokráciát, hiszen a delegált jogi aktusoknak éppen a rugalmassága célja, illetve hogy a jogszabályok alkalmazkodjanak a valós igényekhez. De elégedettek vagyunk összességében az előttünk fekvő anyaggal, és reméljük, hogy jó eh, végkimenetele lesz ennek a munkának. Elnök, köszönöm, köszönöm az árnyék előadóknak is, akik részt vettek az egyeztetéseinken, mert eszmecseréket tartottunk még a jelentés előterjesztése előtt. Tehát hadd térjek ki a 100% kontra 50% kérdésére, és ez az 50%-os bináris igen vagy nem kapcsolás jellegű megoldás, ez nekem nem tetszett, és ezt igyekeztem megfogalmazni, hogy ez egy olyan elem, amely a közszektorba tartozó döntést igényel, és ezt fázisokban is végre lehet hajtani, vagyis százszázalékos szabályt fogalmazzunk meg, és egyeseknek engedményt adunk, adott esetben 50% erejéig. Hiányoznak itt dolgok. Teodor említette, hogy nagyon sok olyan társaság van, amely állami pénzekkel működik, és ezeknek a munkáját nem tartjuk részletesen nyilván. És úgy merül fel a kérdés, hogy mit tehetünk ennek a rendezése érdekében. Ami pedig a költségeit illeti az LKB e javaslatainak, egyes javaslatainak, én tisztában vagyok ezekkel, és ezért is említettem, hogy ezt vitára fogom bocsátani, mert úgy gondolom, hogy ezt meg kell vizsgálnunk, és egy költséghaszon elemzés tárgyává kell tennünk. De úgy gondolom, hogy igaz az, hogy legalábbis eredetileg arra készültem, hogy pontos statisztikák feltételeit kell biztosítani, és az LKB-t e én alapvetően támogatom ebben az ügyben. Kimutatható, hogy némely ilyen igény aránytalan költségekkel járna, illetve amennyiben ez kimutatható, akkor én kész vagyok belemenni ennek a módosításába. Ami pedig az LKB e konzultációk megfogalmazásának a módosítását illeti, én úgy gondolom, hogy összhangban állt, amit megfogalmaztam az intézményközi megállapodásokkal, de hogy egyértelműen fogalmazok, a statisztikák területén kiemelt felhasználója a statisztikáknak éppen az LKB, és ezért az ő hozzájárulása, illetve véleménye kiemelt jelentőségű. És remélem, hogy megtaláljuk majd a kielégítő megfogalmazást. Szerintem erről többet nem kell szólnom, és január 18-a dél a módosítók előterjesztésének a határideje, és 28-án tárgyaljuk majd őket, aztán márciusban, illetve következik a szakbizottsági szavazás, és a májusi plenárison tárgyaljuk magát az ügyet. Köszönöm szépen. A következő napi rendhez Astrid Lüling asszony jelenléte szükséges, aki meg nincsen itt. Kint van esetleg, akkor valaki, kérem szépen, hogy szóljon neki, hogy jöjjön be, Astrid. Túl gyorsan haladtunk. Well, we've been 10 minutes too quick. 10 perccel gyorsabbak voltunk az ütemezésnél. Valaki szeretne időközben hozzászólást mondani? Astrid, eh, eh, elé szaladtunk a menetrendnek. is here. Uh, Ole itt van, Filip. Eva is not here, other Philip's here. So this is, we're on to agenda point four. Négyes napi rendi pont. Energiatermékek, elektromosság, termékekre vonatkozó közösségi keret módosítása, módosítók tárgyalásáról lenne szó. Az előadó Astrid, ha készen áll, neki foghat. De látom, hogy először el kell rendeződj. Két 119 módosítót terjesztettek be képviselőtársaink, nagyon aktívak voltak tehát e jelentés tárgyában. Öt szakbizottság formált véleményt. Astrid, ha készen állsz, majdnem készen vagyok. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és elnézést kérek. Valóban gyorsabban haladt az ülés, ahogy hallhattuk, mert 15 óra 45 szerepelt az ütemezésben, de akkor egy kicsit több idő marad erre. Jean-Paul szeretne hozzászólni. Én vagyok a harmadik akit a francia vonatkozásában fölmerülök. Hm, hát tulajdonképpen én vagyok, mondja Lüling asszony, az, aki nem vagyok francia magam. Luxemburgi francia az a nyelv, amely amit most használok. A teremhang az a nullás. A hármas csatornán egy másik nyelv szól, és nem a francia. Ezt szerettem volna bejelenteni. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Szeretnék először is köszönetet mondani azoknak a képviselőknek, akik előterjesztették a módosító indítványokat a jelentés tervezetem kapcsán. 218 a beérkezett módosító indítványoknak a száma. Ez egy kicsit nehezen kezelhető mennyiség. Természetesen az egyeztetéseim során a kollégákkal igyekszem egyszerűsíteni, tisztázni ezeknek a körét. Tehát ennek alapján egy olyan jelentés változatot szeretnék majd előállítani, amely mögé már felsorakozhat a szakbizottság. In medias res, hadd térjek a témára. Nagyobb témakörökre szeretném felosztani a módosítókat, hogy megkönnyítsem a vitát. Első körben vannak, akik a szöveg teljes elutasítását javasolják, egyszerűen és velősen, a néppárti frakció részéről, illetve a szocialista frakció részéről is van egy-egy ilyen módosító indítvány, mert felhívják arra a figyelmet, hogy ellentmond az eddigi szabályoknak. A kollégák megközelítését én meg tudom érteni, de arra emlékeztetnék, hogy a szabályunk alapján a parlament konzultációs szerepben vesz részt ebben a munkában, és ezért egy kicsit szkeptikus vagyok. Úgy gondolom, hogy okosabb konkrét javaslatokat tenni. Abban az értelemben, hogy a tanács ne egyszerűen csak ne fogadjon el semmit, hanem hogy előre tudja, előre vigyük a vitát ezáltal. Tehát a Goebbels-Langen javaslatot több kolléga támogat, és én is támogatom, és ezt elő fogom magam is terjeszteni. Tehát ennyit az első körről. A második körben a lengyel kollégáim a széndiokszid adót arányosítani javasolja a tagállamok súlyának megfelelően. Ez pedig azt jelenti, hogy az új tagállamoknak egy további halasztást kellene adni az adóbevezetése kapcsán. Kell ennél messzebbre menni, és opcionálissá, választhatóvá tenni ezt a rendszert? Megértem ugyan lengyel barátaim szempontjait, de bevallom, hogy én tartózkodó álláspontot képviselek, vagyis nem, alaki, nem alakítottam ki végleges álláspontot. De hogy szabadon választhatóvá tegyük ezt a rendszert, a belső piac fejlődés elé újabb akadályt gördítve, ez nem biztos, hogy célszerű az Európai Unió fejlődése szempontjából. Tehát, hogyha a lengyel kollégák javaslatát követnénk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az a célszerűség megoldása lenne, mert én indokoltnak tartom ezt az adót, és a tagállamok számára van némi mozgástér a bevezetés tekintve. Tehát ez az én kiinduló megközelítésem, és várom az önök hozzászólásait, véleményét. Harmadsorban az arányosság elve kapcsán örömmel állapítom meg, hogy számos képviselőtársam olyan módosító indítványokat terjesztett elő, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, mint a magamé. Vagyis nagyon fontos hatásokkal járt az üzemanyagok árára, különösen a dízel árára ez a javaslat, és ezzel európai szinten is gazdasági hatásokkal, infláció gerjesztő hatással járt konkrétan. Nyilván nem szeretnénk, hogyha Európa még mélyebbre süllyedne a válságban, és rossz vagy negatív környezeti hatást váltanánk ki, de én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatát e pontban nem kellene támogatnunk. Ludvigson úr, a szocialista árnyék előadó. nem fogalmazott meg teljesen egyértelmű álláspontot, tehát itt a pluralitás, a vélemények többfélesége vált uralkodóvá. Ludwigson nem osztja ezt az álláspontot, ő maga a végrehajtásnak az időpontját tolná ki. 2028-ra a 23 helyett. Tehát mindenki tisztában van azzal, hogy az arányosság megvalósítása az erősen sújtaná az autóipar, tehát nagyon komoly kihatásokkal járna. Az eredeti javaslatom értelmében szeretném azt megvizsgálni, hogy a képviselőtársaim többsége milyen állásponton van ebben az alapvető kérdésben. Negyed sorban. A következő téma nem áll ettől messze. Megállapítottam, hogy az automatikus indexálás a bizottság korábbi álláspontjának a támogatása azt jelenteni, hogy az Európai Bizottság automatikusan indexálhatná ezeket az értékeket. És vannak, akik ezt alapvetően vitatják, mások még messzebbre mennének, de alapvetően a tanácsnak egy hangulag kell erről dönteni, tehát ehhez kell megfelelő javaslatot alkotnunk a szokásos eljárás keretében. Az ötödik nagy probléma az a mentességeknek, a kivételeknek a köre. Több területet érint ez. Több kolléga azt követeli, hogy a lég, illetve tengeri közlekedés ne lehessen ez alól kivétel. És Ezeknek a beépítése a hatályba az egyik lehetőség, aztán a másik lehetőség, hogy szabadon választható módon kerüljenek be, avagy sem, és az Európai Bizottság, amelyel egyeztettem, megbeszéltük ezt a bizottság képviselőjével. Én úgy látom, hogy a légi, illetve tengeri közlekedésnek a belefoglalása hatályba. Jogilag a nemzetközi egyezmények kapcsán is agályokat vet fel. Tehát én nem látok erre lehetőséget, hogy a közlekedés ebbe jogi értelemben bekerüljön. viszont esetleg megoldható a tengeri hajózás tekintetében. Itt egy hatástanulmányt kellene készíteni, és ezt rendszerességgel javasolja is az Európai Bizottság. Tehát ez a kérdés még nyitva maradt. Amellett, hogy politikai értelemben is meg kell tárgyalni ezt a problémát, én a jogi vonatkozásra szeretném felhívni a figyelmet. Itt a folyosón beszéltünk is erről, és a bizottságnak állást kell foglalnia ebben a kérdésben, hogy világossá váljon a helyzet. Aztán más kérdéseket tekintve, például a kereskedelmi dízel felhasználásnak a mentessége. Ez egy olyan opció, amelyet kis számban vettek eddig a tagállamok igénybe, de van erre lehetőség, és az Európai Bizottság javaslata megszüntetné ezt a lehetőséget, ugyanakkor több módosító pedig fenntartaná. A következetesség jegyében én magam inkább a megszüntetést támogatnám, de az alapvető kérdés az arányossága, amelyről az imént szóltam. És tulajdonképpen, hogyha az arányosság nem valósul meg, akkor csak a minimum küszöbök maradnak, és a mentességek ebben az ágazatban tehát a közlekedésben a kereskedelmi üzemanyag felhasználás tekintetében tulajdonképpen egy kisebb jelentőségű ügy. Ezzel együtt ezt meg kell vitatni. Aztán további problémák merülnek fel a nem foszilis energia, illetve a megújuló energiaforrásoknak a terület egy harmadik fontos kérdés. Tehát úgy néz ki a kérdés, hogy semleges módon kezeljünk-e minden energiaformát, vagyis ugyanúgy, mint a széndiokszid kibocsátások kérdését, vagy az energia különböző kérdésköreit. Nyilván tekintetbe kell venni a legitim szempontokat. Aztán a cseppfolyósított gáz, illetve a földgáz differenciált kezelése szerintem indokolt, egyes kollégák szerint még messzebb kéne mennünk, vagyis, hogy a biomasszából előállított üzemanyagok kezelése ugyancsak megvitatandó, többen erre hívták fel a figyelmet, és a zöldek véleményét szerintem tekintetbe kéne vennünk, de mégis valami következetességre van szükség mert az irányelv elsődleges célja az, hogy egyenlő bánásmódban részesítsük a különböző energiaforrásokat, illetve hordozókat. És ezt tartalmi szinten kellene biztosítani, vagyis hogy a kivételek körét csak a legszükségesebbre kell korlátozni. A negyedik témakör a mentességek ügyében az a mezőgazdaság, illetve a kertészet, az erdészet kivételes kezelése. Ez számos módosítóban szerepel. Én magam is támogatom magát az elképzelést. A szocialista árnyék előadó ugyanakkor bizonyos feltételeket szabna ezen a területen. Lamberts úr, illetve a zöldek is azt kérik, hogy minden gazdasági terület egyenlő bánásmódban részesüljön. A mezőgazdasági bizottságnak a véleményét is fontos tekintetbe vennünk. Aztán utolsó kategóriaként említem a háztartások fűtési célú energiafelhasználását. Nem egyszerű a vita, mert számos képviselőtársam terjesztett elő olyan módosító indítványt, amely ennek a kivételnek a megszüntetését javasolja. Tehát a újraelosztást helyezik előtérbe. Tehát a rászoruló háztartások számára kedvezményeket kellene biztosítani. Ugyanakkor a bürokrácia nem szabad, hogy túlzottan megterhelje ennek az elszámolását, illetve mechanizmus nem lehet túl összetett. szeretnénk valós árviszonyokat teremteni, de ezt nem szabad túlzott bürokratikus teherrel elérni. Tehát nekem ez az álláspontom. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, a fő kérdéseket tekintve ennyit szerettem volna elmondani, és most várom kíváncsian az észrevételeket. És tudom, hogy az előterjesztett módosító indítványok mindegyike nem feltétlenül élvezi az adott frakció többségének a támogatását. Tehát aki többet szeretne kérni az Európai Bizottságtól, az ugyanúgy előterjesztette maga módosító indítványát, mint, a, mint aki szeretne enyhébb szabályozást januárban. Tovább folytatjuk majd az egyeztetéseket az árnyék előadókkal, a módosítások előterjesztőivel, és a bizottság remélem, hogy észszerűen elő tud majd, előre tud majd lépni. Aztán az atomenergiával kapcsolatos reakciók is beérkeztek a zöld árnyék előadó részéről, és az Európai Bizottság javaslatában atomenergiára vonatkozó rész nem is szerepel. De a kérdésem a következő. A villamosenergia atomerőművek formájában történő előállítása tulajdonképpen nem is képezi tárgyát ennek a jogszabálynak. Tehát ezért én pontosítást kérnék ezzel kapcsolatban. Ennyit szerettem volna összefoglaló jelleggel mondani, azok számára, akik a 218 módosító indítványt nem tudták elolvasni, mégis érdeklődnek az iránt, hogy milyen tartalommal terjesztették elő ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az árnyék előadó kapnak egymás után szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem számba venni azokat a véleményeket, amelyek kialakultak részünkről, és ennek során Lüling asszony felvetésére is reflektálok majd. Talán megengedik, hogy még egyszer elmondjam, hogy az Európai Bizottság javaslata helyén való jó. Átfogó módon közelíti meg a problémát, és nagyon robosztus hatástudományokra támaszkodik, kiegyensúlyozott, foglalkozik a problémás kérdésekkel, illetve megállapítja azokat, azt is, hogy hol működik jól a, a rendszer. Ez e, e az irányelvre szüksége van a hiteles energiapolitika érdekében, e, és meg kell újítanunk ahhoz, hogy jól működjön. Revízió nélkül tudni, a 2020-as stratégia céljait nem tudjuk elérni ezen, ebben az ágazatban. Ezért van szükség tehát a, a jogszabály megújítására. Az a felelősség, amely bennünket terhel, a jövő nemzedékekért viselt felelősség, hogy nagy falat van előttünk. Több lépést kell tegyünk, ám egy átfogó módszert mentén egy olyan keretet teremtve, amely évtizedekig meghatározhatja az ágazat fejlődését a lengyel elnökségnek nem sikerült sajnos fenntartani álláspontját, és egyes adó jogszabályok módosítására lesz szükség. Ez azt is jelenti, hogy a, a Dán elnökség, a soros Dán elnökség konstruktívabb eredményekre kell törekedjen, mint eh, amit eddig elértünk. Az Európai Parlament pedig viszonylag gyorsan kell, hogy lépjen, abban az irányban még hozzá, hogy egy kiegyensúlyozott álláspontot hozzunk létre. Szerintem konstruktív hozzászólások révén elérhetjük ezt a célt. Elfogadhatatlan vonat, hogy tovább késlekedjünk ebben a munkában. Nem érdemes megvárni, mi történik a tanácsban, hanem hallatnunk kell a hangunkat, méghozzá már a korai szakaszban, meghatározva a számunkra fontos pontokat. A módosítókra áttekintve öt olyan terület van, ahol nagyon nehéz tárgyalásokra számíthatunk. Először is erőteljes támogatásra van szükség, hogy a szilárd bioüzemanyag adóztatása is megvalósuljon. Nem elfogadható adójogi szempontból, hogy a szilárd bioüzemanyag, üzemanyag, amely nem is fenntartható teljes mértékben, mint energiaforrás privilégiumot élvezzen, előjogokat élvezzen, ez nem jó így. Ugyanakkor az a tény, hogy nincsenek, nincs benchmark rendszer a szilárd bioüzemanyagra bio vonatkozóan, magáért beszél. Mi, mik is a, a fenntarthatóság kritériumai? Ez is kérdés hogyan lehet kikényszeríteni, hogy ilyen kritériumok megszülessenek, sőt, ezek alkalmazásra kerüljenek ez irányelv keretei között. Ez is kérdés. Amire nem kéne törekednünk ezen irányelv révén, az az, hogy, hogy a szilárd bűzőanyagokra ugyanazokat a kritériumokat alkalmazzuk, mint a többi energiahordozóra. Mert hogy a fenntarthatóság kritériumja változik kategóriára kategóriára. Nem lehet tehát E, egységes e, rendszert ráhúzni minden egyes energiahordozóra. A semlegesség elve kulcsfontosságú ebben a tekintetben. Egyesek azt mondják, teljesen meg kéne szabadulnunk. Ettől szerintem szerintem észszerű és logikus volna, hogy az elv alapján kell döntsük, hogy ugyanazon célokra használt minden üzemanyagot egyformán kell adóztatni. Tehát a cél határozná meg az adózás mikéntjét, ez méltányos is volna, és megtervezhető szabályokat, játékteret kínál a, a érintettek számára. Rövidebb távon vizsgálva a kérdést, tehát a rövid távon szabályoznánk, az nagyobb gondokat okozna, mint amit rendez. Szerintem a legjobb, hogy a, a lényegét ragadjuk meg a bizottság javaslatnak, és a, a részleteiket illetően dolgozzuk finomabban ki azokat, különösen a phasing in szakaszokra vonatkozóan. Vannak olyan érvek, amelyek egy hosszabb távú phase in periódus mellett szólnak. Ezeket mérlegelni kell. Van egy harmadik pont. Nagyon sok területen érzékelhető az igény arra, hogy a gazdasági célú dízel üzemanyagra vonatkozó szabályokat tartsuk fenn. És több tagállamban csökkentett adó, adózású a, a dízel üzemanyag. Mindjárt válok a vita előtt, hogy egy rövid távú szabályozás bevezetés valósul meg egy phasing in a gazdaságot célú dízel üzemanyagokra. Negyedsorban értem, hogy az indexálás citokszó sok tagállamban. Ám ennek semmi köze az energiaadózáshoz. Vannak tagállamok, ahol indexálják az energiaadókat, és ez jól is működik ott. Svédországban például a CO2 kibocsátása vonatkozóan van indexálás, meg az energiaadózás tartalmai, tartalmai, tartalmai közül többet indexálnak, anélkül, hogy ez, ez, ez konfliktusokat okozna. Az indexálás jó és hatékony módszertan arra, hogy megelőzzük azt, hogy kiüresedjenek a, a, az adónemek, és azt is garantálja, hogy az energiárakra hatással legyen. Az Európai Bizottság ezt is végig gondolta. Ezért kell ebben a témában további vitákat folytatnunk, kiérlelve egy olyan mechanizmust, amely összekapcsolja a széndiokszid kibocsátás minimum szintjeit, az árképzés sel és a kibocsátásokkal. Elemi fontosságú elem ez, hogyha egyenlő szabályokat akarunk teremteni az emissziós kereskedelem tekintetében is. És aztán ott van még a, annak az igénye is, hogy megszabaduljunk a kötelező kivételektől, a hajó forgalom és a légiforgalom adókivételeitől. Tehát az adótiltás nem indokolják nemzetközi szerződések, egyezmények. A tagállamoknak meg kell engedni, hogy tovább léphessenek egy zöld úton a jövő társadalmának kialakításában. A részletek további vitája során kifejtem majd azokban a pontokban levő álláspontunkat. Az, az a célunk, hogy egy általános széleskörű támogatást szervezzünk ezen álláspontunk mögött, amely aztán hatással lehet a tanács döntéseire. Ebben a szellemben várom a konstruktív eszmecserét, közös megoldások kialakítása érdekében, mert fontos lesz végső soron ezen energiaadó irányelv megváltoztása szempontjából az, hogy mit ben sikerül megállapodnunk. Nem pusztán arról van szó, hogy fölül kell írnunk ezt az irányelvet, hanem modernizálnunk is kell, a mai kihívásoknak megfelelővé kell tennünk. Köszönöm a, a munkát, köszönöm Lüling asszonynak elsősorban, a munkát és annak kiváló bemutatását. Szerintem sikerül megoldásokat találnunk az összes frakció bevonásával, az összes árnyékelőt bevonva. Thank you very much. Köszönjük. Filip következik a liberális frakció nevében. Um... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Ön is szeretnék rögtön az elején köszönetet mondani az előadónak jó néhány kérdéssel kell foglalkoznom. Sok még a tennivaló, nem értünk a végére ennek a folyamatnak, és úgy tűnik, hogy az álláspontok között még jelentős különbség van. Kezdeném az általános elvekkel, hisz ezt kérte tőlünk Luling asszony liberálisként, Szeretnénk, hogyha környezetbarátabb adózást vezetnénk be, a külső költségek belsővé váltását, főként az elektromos berendezések és a villamosárm esetében, valamint szeretnénk, hogyha az összes termék hasonló szabályok alá esne. Technológia semleges adózást várunk emellett, illetve lehetővé kell tenni azt, hogy bármiféle új technológia, még olyanok is, amelyekről nem tudunk, ezekre is kiterjedjen bármiféle ilyen szabály hatája. Ezért a bizottság javaslatát javaslom, legalábbis ennek a két fő alap elvét. Egyrészt egy a széndiokszid kibocsátásra kivetendő adózás két stádiumban való megvalósítását, hiszen így elérhetjük az emissziócsökkentési célunkat, illetve az energiahatékonyság célját szolgáló adózás bevezetését. Vannak olyan képviselők, akik szeretnék a széndiokszid eh, komponenst eh, választhatóvá tenni, de vannak olyanok, mint jó magam is, akik ezt kötelezővé tennék. Ha valóban modernizálni kívánjuk gazdaságunkat, akkor egy modern, eh, környezetbarát úgynevezett zöld gazdaságot kell építenünk, ehhez fontos a széndiokszid kibocsátás adóztatása. A második fontos alapelv, amelyre az előadónk is utalt, az arányosság elve. Való igaz, hogy ezzel kapcsolatban jelentős véleménykülönbségek vannak, hogyha egyenlő játékszabályokat kívánunk a különböző energiaforrások számára bevezetni, akkor nem privilegizálhatjuk egyik energiaforrást sem, ezért fontos annyira, hogy az arányosságot alkalmazhassuk. Láttuk már az arányosságot alkalmazásban, eh, és azt, hogy ez nem feltétlenül vezet áremelkedéshez, éppen ellenkezőleg. Hogyha ezt fokozatosan vezetjük be, és a különböző területeken a beruházási ciklusokat is figyelembe vesszük, hiszen ez lenne a leglogikusabb, hogy lennének ilyen átmeneti időszakok, amely lehetővé tenni a fogyasztók és az ágazat számára, hogy igazodjanak az új helyzethez, az új szabályokhoz. A szubszidiaritás elvét sem szabad figyelme kivel hagyni, újító jellegű, kreatív, innovatív megoldásokra van szükség, amelyek valóban a kívánt célt szolgálják. Lüling asszony Említett még egy kérdést, az a fogyasztói adók, a fogyasztási adó automatikus indexációjának a kérdése. Nos, itt az automatizmussal vannak bizonyos problémák. Fontos, hogy egy ilyen veszélyes precedens ne állapítsunk meg. Nem tudjuk elfogadni a teljes indexációt elvét sem. Meg kell ugyanis szerintünk vizsgálni azt, hogy más alternatív, kreatív megoldást tudunk erre találni. Nem értek egyet azzal sem, hogy a szociális okokból a háztartások kiesenek ezen szabály hatája alól, mindenkinek egyértelműen látnia kell, tudnia kell, hogy mik az árak, így tervezhetővé válik a helyzet. Talán szociális támogatásokkal később lehet ezt kompenzálni, de az energiahatékonyság szempontjából fontos, hogy egyforma árakat vezessünk be. Az energiaintenzív ágazattal kapcsolatban szerintem meg tudunk majd állapodni, el kell ugyanis kerülnünk azt, hogy ne az ETS-sel ne legyenek átfedések, az iparnak megfelelő időt kell adni ahhoz, hogy alkalmazkodjanak ehhez az új helyzethez, a kettős adóztatás elkerülésének fontosságát azt hiszem hangsúlyoznom sem kell. A nemzetközi kontextus sem hagyhatjuk figyelmen kívül, nem mindig ugyanilyen fényes a jövő, amikor átmeneti időszakokról beszélünk, akkor következetesnek kell lennünk a különböző adóztatott források terén. Nekünk itt parlamenti képviselőnként az a feladatunk, hogy a kidolgozandó keret eh, valóban eh, alkalmazható legyen, és ne legyenek rajta eh, lyukak, ne legyenek kiskapuk. Azt szeretném, hogyha elsősorban, hogyha következetesen állnánk hozzá ez a kérdéshez, remélem az árnyék előadókkal kompromisszumokra tudunk majd jutni, mégiscsak ez a feladatunk. Roppant kényes kérdés ez a tanácsban, de facto blokkolják ezt a dossziét, ugyanakkor ezt lehetőségként is felfoghatjuk, nem kell várnunk a tanácsra, magunkhoz ragadhatjuk a vezetést ez ügyben, felvázolhatjuk az álláspontunkat határozottan, hogyha van egy közös álláspontunk, és akkor még inkább tudjuk befolyásolni majd a tanácsi álláspont alakulását. Januárban folytatódnak majd az építő jellegű tárgyalások a kollégákkal ez ügyben. Szerintünk ez nagyon fontos számunkra, az európai gazdaság számára is, és ez ö, új irányt szabhat a zöld gazdaság építése felé. Thank you. Köszönöm. A konzervatív frakció részről van itt valaki? Philip? Ha nincs, akkor Philip. A két Fülöp hasonló módon beszél majd. Én ugyanakkor nem ismertelném meg azt, amit Philip mondott. Szerintem nagyon jó vasat jött a bizottságtól, ezt lássuk be. Sokszor tényleg úgy működik ez, hogy nem csak a bizottság, nem csak a, a megszorítások mérnöke, hanem előre is képes tekinteni olykor, és mindannyiunkat előre húzni. hogy ne rontsam el az örömünket, franciául mondom, hogy ne hagyjuk ki a lehetőséget. First light. Mindezek fényében kezeljük azt a felvetést, szerint ez rosszat az a gazdaságnak. Hát most a gazdasági válság közepén sokan azt mondják, ne nyúljunk hozzá az adózáshoz, vagy halasszuk el, vagy töröljük el a kezdeményezést, ahogy Langen és Goebbels, a szocialista és néppárti nagy jövő gondolkodók el akarják hitetni velünk. Hát én azokat sarkalnám gondolkozásra, akik ezt mondják, olvassák el megint a Stern jelentést. Évekkel ezelőtt, öt évvel ezelőtt született, és a, a klímaváltozás gazdasági hatásait ábrázolta. Ne becsüljük alá ezt a hatást. Ha komolyan gondoljuk azon szándékunkat, hogy a gazdaságunkat ismét növekedésre fordítsuk, ne feledkezzünk meg az éghalatváltozás hatásairól, mert ennek hatalmas kihatásai vannak nem csak a gazdaságra, hanem életre, halára is. Nem csak a bolygó egészén, hanem azon belül Európában is. Úgyhogy ezzel foglalkozni kell. Nem lehet azt mondani, hogy hát mivel most válság van, várja ki a sorát az éghalatváltozás, mert az nem vár. Úgyhogy még egyszer mondom, az IPCC következtését olvassák el még egyszer. Ha a gazdaságainkat akarjuk szolgálni, akkor válaszoljunk az éghajlatváltozás kihívásaira. De rövidebb távon is, az is jó tesz a gazdaságnak, ahogy Filip elmondta, hogyha az új ágazatokat elindítjuk, a megújuló energiaforrások, a fenntartható közlekedés, energiahatékony lakásépítés, és így tovább ne adjuk meg ezeknek az ágazatoknak a gazdasági lehetőséget, amelyeket megérdemelnek. És a fosszilis energiahordozóknak adott támogatásaink, ezek akadályozzák ezen friss ágazatok fejlődését, tehát a státuszkó fenntartása árt a gazdaságnak. Amit jót tesz a gazdaságnak, az egy olyan energiaadó rendszerbevezetése, ami észszerű. Végre el tudjuk magyarázni az észszerűséget a javaslat mögött. A széndiokszid kihatás energiahatás. Ennél kristálytisztában nem lehet meghatározni a hatásmechanizmust, úgyhogy látnunk kell, hogy a e két aspektus egyike sem lehet opcionális, és minél hamarabb sikerül így módon leszabályoznunk a kérdést, annál jobb. Azok, akik azt mondják, hogy idő kell még az átállásra, no ezzel egyetértek, az adó rendszer megváltoztatása nem lehet egyik napról a másikra meglépett folyamat. De a bizottság nem olyan ostoba, hogy ilyen azonnali változást javasoljon. Amit javasol, az az, hogy kezdjük el a változást 2023-ban. 12 év múlva. Nem tudom, az Európai Unió vagy az Eurózóna még fönnáll, akkor remélem igen, de, de hát majdnem, mint hogy másik századról, évszázadról beszélnénk. Tehát nem arról van szó, hogy az, az, az, a cégek vagy a fogyasztóknak ne lenne ideje átállni úgy érezzük, hogy az átállási idő és tervek már, azon, már így is túl van azon, vagy későbbi lépés, mint amit a természet megkövetel. Úgyhogy már eleve alábesüli a, a természeti és a gazdasági hatások belépésének idejét. Úgyhogy aki még messzebbre akar eltolni az átállás, az hibát követel, és Európa versenyképességét veszélyezteti. Hát az, hogy nem válto- a nem változtatás az nem lehetőség. És megint csak azokhoz fordulnék, a, a szocialista párti és néppárti késlekedők felé fordulnék. Aki azt mondják, hogy az FDT ne legyen, ne legyen a pénzügyi ágazat adó, ne, meg ne legyen energiadó sem, meg ne legyen ezen, meg azon vonatkozó adó sem, a végén mire jutunk? Hát a jövedelemadó. Csak a jövedelemet tudjuk megadóztatni, semmi mást miközben folyton azt mondjuk, hogy ne a, ne a munkajövedelmeket adóztassuk. Hát akkor ne, de akkor mit fogunk, honnan jön, a, mi lesz a forrás? Ez energiaadózás irányelv, és itt Filippel egyetértek, valószínűleg az energia magasabb adótételeit eredményezi majd, ám ezt, kompen, ezt úgy kell kompenzálni, hogy a munka adóit, azokat csökkentjük. Méghozzá jelentős módon javítva a helyzetet, így módon vonzóvá téve a munkát, a munkaadó meg a munkavállaló számára is, adójogi szempontok e- révén. Aztán még egy néhány dolog, az indexálás. Itt értem a Filip az aggályodat, nem akarod az indexálás alapszabályá emelni. Az energetika tekintetében szerintem az indexálás indokolt az éghalatváltozás miatt, hiszen tudjuk, hogy a CO2 árát föl kell vigyük, hogyha tényleg csökkenteni akarjuk a széndiokszid kibocsátásokat. Hát Méghozzá csúcsra kell járatni a rendszert mielőbb, úgyhogy 2015-re a lehető legkisebb legyen a kibocsátás. Ha ezt akarjuk, akkor meg kell extrapolálnunk kell a folyamatokat, és ebben az indexálásnak van értelme, hiszen egy természetes korlát ez, amelyet be kell számítanunk a rendszerbe. Nem lehet nem csak az a lényeg az adóemelésnek, hogy több pénzünk legyen, nem ez a fő lényeg, hanem az, hogy a széndiokszid kibocsátásra vonatkozó pályánkra tudjuk szorítani a tényleges kibocsátásokat. A kivételek. Mindig az, amikor, amikor adóról beszélünk, mindig, mindig mindenki azt mondja, jó, jó, jó, de ne, ne engem adóztassanak. Én kivételes, kivételt akarok. Belátható itt ez a viselkedés minta, és ezt magunk mögött kell hagynunk. Igen, a megújított adórendszer lényege az, hogy a, a nagy CO2-es kibocsátás, a nagy energiafogyasztás bünteti. Ilyen módon fájdalmas kell legyen. Ha nem fáj, akkor nincs értelme, nincs hatása. Ilyen értelemben, amit Filip mondott, a kiveteleket eh, nem szabad megengednünk, nem szabad Tehát egy adó nem, nem tud minden célnak megfelelni. Ahhoz tehát, hogy a magasabb energia árak szociális hatásait orvosan tudjuk, ehhez a jövedelemadókat lehet csökkenteni. Illetve a legjobban kitett háztartások adóit csökkenthetjük, de fontos, hogy ők is érezzék a, a túlzott energiafogyasztásból eredő fájdalmat. Tehát nem minden adó, nem minden eleme kell minden célnak megfeleljen. Ezek fényében várom a januári izgalmas vitát. Uh, Köszönjük. Uh, Danuta van már csak a listámon, parancsolj. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Luling asszonynak, hiszen az Európai Bizottság javaslatát valóban alapos elemzésnek vetette alá, és a az javasolt módosítókat is valóban átgondolta. A széndiokszid kibocsátás adózásával kapcsolatban, nos, ennek kötelező vététele, tételét meg hogy előzze egy alapos elemzés. És itt a kérdés az, hogy az energiafogyasztásra ez milyen hatással lesz. Véleményem szerint a széndiokszid adót egyelőre választhatóként, opcionálisként kellene bevezetni. Ennek kötelezővé tételét el kell halasztani akkorra, amikor a tagállamokban a helyzetet elemezték, és az Unió is tudja, látja, hogy mit tehet ez ügyben. Köszönjük, most pedig Astrid. Ismét tiéd a szó. Astrid még mindig írja a megjegyzéseket, kérdéseket. Kérsz szót, Astrid? Ha mindenki befejezte, nincs másnak kérdése hozzáfűzni, akkor Astrid a szó. Do you wish to, is the commission here? Do you wish to hear from the... Esetleg az Európai Bizottság képviselőjének a véleményét meghallgassuk, Astrid? Igen, ez, ez érdemes lenne. Egy-két kérdést úgy is intézett Astrid a bizottsághoz, kérem, hogy válaszoljanak. Thank you very much. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Lüling asszonynak és az árnyék előadóknak, hiszen alapvetően támogatták az Európai Bizottság javaslatát módosítóikkal jó irányba mozdulnak el. Rengeteg módosítóról van szó, megpróbáljuk ezeket különböző csoportokba sorolni, kb. 40 kategóriába sorolnánk ezeket, ezeken nem mennék végig, ezért csak a legfontosabb kérdésekre korlátozódna a hozzászólásom, ami a legfontosabbnak tűnik Löling asszony számára. A nemzetközi légi közlekedés és hajózás kérdése. Ezzel külön kellene foglalkoznunk? No, kezd, nos, kezdjük a légi közlekedéssel. Az Európai Emissziókereskedelmi Rendszerbe 2012-től bevonásra kerül, és az emissziókereskedelemben résztvevő ágazatok, eh, amelyek szerint nem esnének a az energiaadózás hatája alá, ezért gondoltuk úgy, hogy további adókkal nem nehezítenénk a légiközlekedési ágazat életét. A légiközlekedés a Csikágói Egyezmény, illetve más nemzetközi megállapodások, egyezmények szabályozzák. Tehát ami az energiaadó irányelv hatályán belül változhatna, az igencsak korlátozott, azaz az különböző uniós tagállamok közötti területekre terjedhetne ez csak ki, és e tekintetben, mivel a legtöbb nemzetközi egyezményt úgyis újra kell tárgyalni az elkövetkezendő években, ha így járnánk el, akkor az Unió tárgyalási pozícióját gyengítenénk, ami egy újabb érva mellett, hogy ne terjedjen ki az adó, az energiaadó irányelv hatája a közlekedésre. Kicsit más a helyzet a hajózás tengeri hajózás területén, itt is természetesen a nemzetközi jog, a belvízi eh, hajózásra a Menheimi Egyezmény ad különböző eh, szabályokat, kivételeket, ugyanakkor valamivel nagyobb lenne a mozgástörünk a szabályok megváltoztatására, mint a légiközlekedésben, ezért az Európai eh, Bizottság nem taxút, tehát nem az adóztatási főigazgatóság, hanem a közlekedési főigazgatóság alaposan elemezte azt, hogy hogyan lehetne a szabályokat megváltoztatni. Ez, ennek a hatástanulmánynak a következtetéseit valamikor jövő évre várjuk, és ez alapján fogjuk majd átgondolni azt, hogy a tengerhajózásra kiterjesszük ezeket a szabályokat. Itt is folynak a nemzetközi tárgyalások a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet keretén belül, és úgy tűnik számunkra, hogy logikusnak tűnik megvárni ezen tárgyalások végkimenetelét. Now without going into the detail of the 218 amendments, 218 módosítóval kapcsolatban egy-két általános megjegyzést tennék. Vannak olyan módosítók, amelyek a javaslatunk hatáját kívánták, kívánják kiterjeszteni például az adó, az autoregisztrációs adóra, az energiaadók, beszedett energiaadók megpátlinkezássel címkézését javasolnák. Nos, a meglévő energiaadó irányelv hatája alá ezek nem tartoznak, ezért jogilag csak nehéz lenne megfelelő jogalapot találni, és ilyen irányú módosításokra javaslatot tenni. Az adó, autóadóztatás, vagy a az adóbevételek megcímkézése terén a szubszidiaritás elvét sértenénk, amit ugye óvakodni kíván az Európai Bizottság. A széndiokszid adó elemét, ha megviseljük a javaslatnak, a, ha ennek egy fontos elemét kivesszük, ahogy arra az egyik módosító javaslatot tesz, akkor az teljesen felvizezni, ja, szinte értelmetlené tenni ezeket a reformokat. És a 2008-as felhatalmazás, amelyet az állam és kormányfőktől kaptunk 2008-ban, az éppen a székhalatváltozás elleni harc érdekében az energiaadóztatás megváltoztatása kiterjesztése. Ezt kell szem előtt tartanunk, erre kaptunk felkérést. Agriculture, adó az agráriummal kapcsolatban, nem tudom mennyire menjek részletekbe. Az előadónak még hozzá kell szólnia, és fél ötre várjuk Mário Drágit az Európai Központi Bank elnökét. Azt hiszem, hogy ebből ő is levonhatja a megfelelő végkövetkeztetést. Thank you very much. So as there seems to be a little bit of time, I will take the opportunity to... Akkor talán még egy-két percet, ha megengednek. Egy-két fontos megjegyzés még a mondósítók egyes csoportjával kapcsolatban. Itt van például az az erdészet, a mezőgazdaság, a kertészet, és az akvakultúra kérdése. Nos, úgy érezzük, hogy a gazdaság egyik ágazatának sem szabad kivételt adnunk széndiokszid kibocsátás terén, ha csak nem áll fenn a carbon leakage veszélye. Nos, ezt még elemezzük, erre nem látunk valóban veszélyt. A tagállamok Bizonyos kivételeket adhatnak egyes iparágaknak, szigorú feltételek mellett. A mezőgazdaság, például az agrár dízel, úgynevezett agrár dízel kivétel továbbra is fennmarad. Egyéb üvegházhatást kiváltó gázok, vagy mm, negatív külső hatások figyelembevétele a széndiokszid kibocsátáson E, kívül. Nos, mi nem ezt a megközelítést alkalmaztuk. A megelőző tanulmányok e, javaslatai alapján. Az egyetlen ilyen fajta e, emisszió az a széndiokszid kibocsátás, ami valóban szinte egyértelműen a technológiahoz, az iparhoz, illetve a tüzelőanyagok felhasználásához kapcsolódik. Ezért javasoltuk ebben jelenlegi formájában az irányelv tervezetet. Ennyit szerettem volna mondani. Zeni. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Természetesen további gondolataikat eh, majd megfelelő formában továbbítjuk a kollégáknak, de pár percet hagynom kell Astridnak, mert Astrid nagyon könnyen megsértődik, hogyha nem hagyjuk beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos tulajdonképpen nem lettem tájékozottabb, hogy így fogalmazok, mint korábban, mert nagyon eltérnek a nézőpontok. Megállapíthattam bizonyos dolgokat az arányosság kérdésében. Például ott nagyon jelentősek a nézeteltérések. A módosítók szerzői között de úgy tűnik nekem, hogy mint hogyha az árnyék előadó inkább egyet értene az arányosság elvével. Ahhoz képest, hogy jelentősen eltoljuk a végrehajtást. Elnök asszony, hozzá szeretném még a lényeget tekintve tenni az elhangzottakhoz, és hallhattuk a bizottság képviselőjétől, hogy a módosító indítványok szerzőinek is meg kell érteniük, hogy a légiközlekedés nemzetközi egyezmények tárgyát képez, és ezeket nem tudjuk csak úgy módosítani. A hajózás kapcsán úgy gondolom, hogy meg kell várnunk a hatás tanulmány elkészültét. Mielőtt reagálunk a bizottság javaslatára. Hát ezt a két területet így kell majd tárgyalnunk. És nyugtáztam azt is, hogy a módosítások kezelésében kerülendő az energiával össze nem függő adóknak az alkalmazása, például az autók megadóztatása. Ez ügyben külön bánásmódot érdemel ugyanakkor a mezőgazdasági célú üzemanyag felhasználás. Tehát jelentős nézeteltérések mutatkoztak az indexálás, illetve az arányosság témájában is, és nem is beszéltünk az atomenergia ügyéről. Pedig említettem, hogy ennek is felvethetők a szempontjai. Tehát azt tudom megállapítani, hogy jelentősek a nézeteltérések. Sajnos nem szólt most hozzá olyan képviselőtársunk, aki a teljes javaslat elutasítását javasolná a módosítás keretében. A frakciók az adószabályozást helyenként mérsékelnék, illetve nem, kevésbé gyors bevezetést javasolnak. És Egyeztetni fogunk erről az árnyék előadókkal. Továbbá azokkal a képviselőtársakkal, akik teljesen más irányba mutató módosító indítványt terjesztettek elő. És az árnyék előadókkal meg kell, tárgyaljuk ezeknek a megfelelő kezelését. És szeretném a többség támogatását maga mögött tudó módosítások körét összeállítani, csoportosítani, és a, a Dán elnökség támogatására is számítunk, illetve meg kell majd keresnem őket ebben az ügyben, ezt még nem tettem meg, és a cél tehát az, hogy többség alakulhasson ki bizonyos kompromisszumos megoldások mögött a szigorúbb szabályozást igénylők között, a bizottság között, illetve a bizottsághoz képest enyhébb szabályozást javaslók között. Tehát azt hiszem, hogy a karácsonyi időszakot arra használhatjuk majd ki, hogy ezen elgondolkodjunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm. 20 február 28-án szeretnénk szavazni, a februári plenárisra terjesztve a dolgot. Asszonynak legyen ideje tehát így módon még tárgyalni képviselőtársaival. Ez tehát a mostani menetrend, jelen pillanatban így tervezzük a dolog telét. Ötös naprendi pont, monetáris párbeszéd az LKB elnökével, hogyha megengedik, kiszaladok a folyosóra, és megkeresem az elnök urat. Okay, picture time over. Rendben, lejárt a fényképezés ideje, úgyhogy folytathatjuk a monetáris párbeszéd témakörével a munkánkat. Akik nem voltak itt az elnöki közlemények ismertetésekor, azok kedvéért elmondom, hogy nem régiben sor került az LKB éves látogatására, és informális kérdések feltételére is lehetőség nyílott az új elnök felé. Máriót sok szeretettel köszöntöm az első monetáris párbeszédbeli szereplése alkalmával, és az EKB elnökeként, illetve az Európai Rendszerkockázati Testület szintű eh, egyeztetés elnökeként amely egyébként két külön párbeszédkör jelen pillanatban, tehát ebben a minőségében vesz most részt a, az eszmecserében. És a Financial Times-ban izgalmas főcímek jelentek meg erről, a kevésbé izgalmas megjegyzése nyilatkozatai alapján, ahogyan tudjuk, és ezért szeretném most megadni a szót önnek, hogy foglalja össze a jelenlegi helyzetet, illetve térjen ki egyéb kérdésekre, aztán pedig a kérdések válaszok ideje következik. Tehát Mário, átadom a szót, és sok szeretettel köszöntünk. Köszönöm szépen, Sharon, köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, először is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy örömmel veszek első ízben részt az Európai Központi Bank elnökeként ezen szakbizottsági meghallgatáson. A negyed évente megtartott ECON meghallgatások a két intézmény közötti konstruktív kapcsolat alapkövei. És a jelen eszmecserénk alig néhány héttel követi a LKB irányító testületének a megbeszéléseit, és ebben az értelemben a megbeszéléseink sokat ígérnek jövőre nézve. Wirtschaftlichen Entwicklungen. Szeretnék kitérni az euróövezet várható gazdasági fejleményeire. Azután pedig majd elmondom a az önök által kívánt témákra az észrevételeimet, illetve kitérek a válság kezelését szolgáló eszközökre, valamint a hitelminősítő ügynöksége kérdésére. Köszönöm szépen. Tehát a legutóbbi. Most akkor angolul folytatnám. Az októberi legutóbbi meghallgatás óta, amelyen Trisé elnök vett részt, az LKB számos lépést foganatosított az árstabilitás középtávú megvalósítása érdekében, egy olyan környezetben, amely továbbra is kihívásokat támaszt számunkra. Ezek a lépések mind kamatváltozásokat hoztak, illetve nem szokványos intézkedésekkel jártak. Ahogyan önök is tudják, a kamatlábakat tekintve az irányító testület december elején úgy döntött, hogy az irányadó LKB kamatlábat 25 bázisponttal csökkenti, azt követően, hogy 2011. november 3-án már előzőleg is 25 bázispontos csökkentést hajtottunk végre. Ami pedig a rövid távú előrejelzést illeti az euróövezet számára, intenzívebb pénzpiaci feszültségek fékezik az euróvezet fejlődését, növekedését, és jelentős bizonytalanságot hoznak létre. 2012-ben fokozatosan helyre kell, hogy álljon a gazdasági tevékenység az euróvezetben, ahogyan a Eurosystem szakértői december elején előre jelezték. Ennek ellenére a negatív kockázat tovább is jelentős. Az árak alakulását illetően a novemberi infláció 3%-os volt, és várhatóan 2% fölött marad számos hónapon át, mielőtt 2% alá csökkenne. És ezt a véleményt a decemberi szakértői előrejelzések, előrejelzések is megerősítették. Mivel gyengül a növekedés az euróvezetben, illetve globális értelemben is, és tekintetbe véve a költségek alakulását, valamint a bérek és árak nyomását az euróvezetben továbbra is szerény várakozásaink vannak a jövőre nézve. A középtávú áralakulás kockázata egyensúlyi helyzetet mutat. A monetáris adatok legfrissebb köre fokozódó bizonytalanságot jelez a pénzpiacokon, és a rövidtávú ingadozások, a volatilitás figyelembevételével azt mondhatjuk elemzéseink alapján, hogy a monetáris bővülés mérsékelt marad a jövőben is. Az LKB e irányító testülete úgy döntött, hogy az inflációs várakozásokat továbbra is az infláció szigorú kézben tartásával kell párhuzamosan megvalósítani, tehát középtávon 2% közelére eh, kell szorítani az inflációt. Most pedig a nem szokványos intézkedésekre szeretnék rátérni. A monetáris politika transmissziós mechanizmusa azt célozza, hogy az euróövezet pénzpiacain a folyamatos feszültségek csökkenjenek. Ezeket kezelnünk kell. És különösen a pénzpiaci feszültségek hitel hatásait szeretnénk csökkenteni, tehát elérhetőbbé szeretnénk tenni a forrásokat a háztartások számára. És számos intézkedésünk célozza ezt. Először is három év során szeretnénk refinanszírozás keretében javítani az euróövezet gazdaság forrás elérhetőségét ezek az intézkedések azt a kockázatot hivatottak kezelni, amelyek az euróövezet pénzpiaci feszültségeiből adódnak hosszabb távon. Októberben az irányító testület úgy döntött, hogy két további pénzügyi művelettel nagyjából egy éves lejárattal szeretnénk stabilizálni a gazdasági helyzetet, és a bejelentések értelmében a refinanszírozás 2012 első fél évéig teljes körű likviditást biztosít, teljes lefedettséggel, fix kamatláb mellett. Emellett a kötvénypiacokat is igyekszik élénkíteni az LKB. Októberben 40 milliárd eurós kötvényjegyzési program indítása szolgálja ezt. Végül pedig az USA dollár könnyebb finanszírozását szolgálták az ideiglenes USA dollár likviditás segítő csereügyletek. Ezek az intézkedések azt célozták, hogy a bankok továbbra is stabil finanszírozási háttérre támaszkodhassanak, hosszabb lejáratok mellett is, ami lehetőséget ad számukra, hogy folytassák a hitelezést, és ezt szeretném megismételni, mert ez a legfontosabb jellemzője az intézkedéseknek. Tehát a cél az, hogy továbbra is hitelezni tudjanak a bankok a vállalkozások, illetve a háztartások számára. Másodszorban pedig a refinanszírozás elérhetősége egyes bankok számára azért lett korlátozott, mert nem férnek hozzá, illetve nem áll rendelkezésre elfogadható biztosíték ennek a kezelése érdekében bővítettük az elfogadható biztosítékoknak a jegyzékét. És az LKB emellett a bankételeket az eurórendszerbeli műveletek biztosítékaként is szeretné igénybe venni. És ez a banki hitelezést, illetve az euróvezeti bank mérleg biztosíték hátterét figyelembe véve központi banki finanszírozást tesz lehetővé. Harmadsorban pedig szeretnénk a pénzpiaci tevékenységet ösztönözni, és ezért Először 2%-ra, most pedig 1%-ra csökkentettük a tartalék arányt ideiglenes jelleggel. Ez a piaci résztvevők számára a pénzpiaci tranzakciók iránti ösztönzést jelent, és a bankok számára is növeli az elérhető biztosíték mértékét körülbelül 100 milliárd euróval, és a likviditási igények ezzel által csökkennek az eurórendszerben, és kisebb lesz a biztosíték előírás. Összességében az említett intézkedések célja, hogy bővítse a bankszektor likviditását, és elősegítse az euróvezet pénzpiacának a működését, elkerülje a reálgazdaság súlyos korlátozását, ami a forrás hiányból adódhatna. És a célunk az, hogy az EKB hivatalos kamatát megfelelően érvényre juttassuk a gazdaságban, és ezzel árstabilitást érjünk el középtávon. Most pedig szeretnék rátérni a legutóbbi Európai Tanácsülésnek az eredményére. Ez a csúcs a stabil és átlátható fiskális szabályok tekintetében áttörést hozott, és a fiskális megállapodás alapjait teremtette meg. Ezt az Európai Parlament a plenáris ülésén már megtárgyalta, illetve a hónap elején az EKB éves jelentésének a meghallgatásakor is szó volt erről. A megállapodás értelmében a nominális GDP fél százalékát nem szabad meghaladnia az éves strukturális hiánynak, és alkotmányos szinten rögzítik a nemzeti jogszabályokban mindezt az euróövezetben résztvevő tagállamok. És a cél a megelőzés, nem csak a már előállt problémát szeretnénk orvosolni. Automatikus korrekciós mechanizmust léptetünk életbe az eltérések kezelésére, és a vezetők számszerű benchmarkban is megállapodtak az éves adóság csökkentés területén. Szankciók alkalmazandók automatikusan azon euróvezeti tagállamokra, amelyek 3%-os viszonyítási küszöb fölé mennek az államháztartási hiányban, és az Európai Bíróság feladata lesz, hogy ennek a végrehajtását nemzeti szinten is ellenőrizze. Az új fiskális megállapodás alapvető előrelépést jelent az euróövezet jövője illetve kiszámíthatósága szempontjából. Mind az európai polgárok, mind a pénzpiacok várakozásait szolgálja ennek a végrehajtása, és hogy az Európai Bíróság felügyelheti a szabályok alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy az euróövezetben megszilárdítjuk az államháztartási gazdálkodást. Az LKB ezt üdvözlendő eredménynek tartja. Az euróövezet válságkezelő eszköztárát tekintve üdvözlendőnek tartjuk az euróövezet állam és kormányfőinek a döntését, az EFSF, illetve az ESM megerősítése vonatkozásában számos területen. Először is nagyobb rugalmasságot teremtünk az euróövezet válságkezelő mechanizmusai alkalmazása terén, hogy az európai stabilitási mechanizmus, az ESM gyorsabban működésbe léphessen 2012. júliusától, és az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz, az EFSF aktív működését biztosítjuk 2013 év közepéig. Másodszorban, ami a magánszektor részvételét illeti az euróövezet tevékenységeiben, a eddig bevezetett IMF gyakorlat ugyancsak sokat segített a befektetők megnyugtatása szempontjából, a bizalmuk visszanyerése szempontjából, és vészhelyzeti intézkedéseket is bevezettünk a szavazati szabályok tekintetében, az ESM működésében. Erre azért van szükség, hogy hatékonyan tudjuk kezelni a döntéshozatalt a válsághelyzetekben. És az EFSF vonatkozásában az irányító testület döntése úgy szól, hogy az LKB az EFSF megbízottjaként képviseli majd a piaci műveletek során ezeket az érdekeket. Számos nemzeti központ, illetve jegybank támogatja az LKB-t e tekintetben, és a szaktudásával, hátterével szolgálja az EFSF működését. A szakmai és jogi előkészületek megkezdődtek, és reméljük, hogy januárra be is fejeződnek. Most pedig végül engedjék meg, hogy az utolsó témakörre térjek rá, amelyet a bevezetőmben jeleztem, tehát a hitelminősítők témájára. A hitelminősítő ügynökségek tevékenysége az államadóság, illetve a pénzügyi szervezetek minősége, minősítése szempontjából számos aggályt vetett fel az EFSF működése keretében, és egyre erősödtek a különböző észrevételek a hitelminősítők működése kapcsán. Az Európai Bizottság nemrégiben jogalkotási javaslatokat tett a hitelminősítők ügyében, és az LKB e átfogóan támogatja is ezt. A szakbizottság megvitatta ezt a kérdéskört közvetlen gazdasági hatással járnak a hitelminősítők, illetve a piac működését is alapvetően befolyásolják. A hitelminősítők működésének a célja az kell legyen, hogy a piac ingadozásai csökkenjenek, valamint javuljon a megbízhatóbbá váljon a minősítésnek a színvonala, és hogy a piaci bizalom helyreálljon. A két kiemelt kérdéskör ebből a megfelelő háttérmódszertanok kidolgozása, alkalmazása, illetve a minősítések áttekinthetősége. Másodszorban pedig a minősítéseknek a rögzítése jogszabályi, illetve piaci gyakorlatok szintjén is kívánatos. Ez azt jelenti, hogy a kockázatértékelésnek a bonyolult eljárásait egyszerűsíteni szükséges a hitelminősítések útján. Ez a befektetők döntései szempontjából azt jelenti, hogy számos adat közül ez lesz az egyik szempont. És különösen ez nem helyettesítheti a pénzintézetek és egyéb befektetők saját értékelését. Ez azért nagyon fontos, hogy ne támaszkodjanak mechanikusan a hitelminősítésekre. Néhány szóban szeretnék az LKB hitelminősítés felhasználásáról is beszélni. A a piacképes értékpapírok, például az államkötvények esetében az eurórendszeri eh, hitel támogatási keret, főleg az elfogadható hitelminősítőktől származó értékelésekre támaszkodik, és eközben ez a minősítésre támaszkodás nem mechanikus, mert tudatában vagyunk az ezzel kapcsolatos korlátoknak. Tehát az eszközök megfelelő értékelésére is szükség van. Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket a minősítési előírásokat átmenetileg fel is lehet függeszteni, amennyiben az EU-IMF korrekciós programok ezt igénylik. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen. Több kérdés van, mint amennyi időnk, úgyhogy arra kérek mindenkit, rövid kérdéseket tegyen fel. Öt egy perces kérdés, négy perces válasz e, még ehhez is 110 perc kéne, annyi meg nincs. Jean Paul teheti fel az első kérdést. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, szeretettel köszöntjük az első monetáris párbeszéd alkalmával a néppárt nevében, és tulajdonképpen már sejtettük előre hogy miről fog majd itt beszélni. Előkészültünk, és mi is olvassuk a sajtot, az interjút, és a főszerkesztő nyilván szeretne minél nagyobb publicitást biztosítani ezeknek a gondolatoknak. És a ma reggeli Financial Times előlapját szeretném a címoldalt bemutatni, és itt abszurd forgatókönyvről esik szó, és érdemes áttanulmányozni, hogy mi szerepel ebben az újságban. Köszönöm szépen, elnök úr! I, I may say I was... Meg kell mondjam, vártam ezt a kérdést. És azt hiszem, abban teljesen igaza van, hogy minden figyelmünket erre a uh, nap lapra, illetve a címlapra irányítja. Ám azt hagyd szögezzem le, hogy kétség nincs az euró ereje, fel, visszafordíthatatlansága felől. És ez volt a Maastrichti szerződés egyik szava, hogy visszafordíthatatlan az euró, mint deviza. Ám nagyon sokan vannak, különösen az eurozónán kívül, akik nagyon sok időt töltenek azzal, amit talán inkább spekulációnak nevezhetünk, hogy azon spekulálnak, hogy mi történne akkor, ha, meg ha. És a katasztrófa forgatókönyveket írkálnak az eurozónára. Nem azt mondjuk, hogy nem, nem, nem, soha nem történhet meg, hanem mégis nagyon sokan gondol, törik a fejüket egy ilyen lehetőségen. Szerintem a rendkívüli költségek bármilyen morbid spekuláció megvalósításának elképesztő költségét kell ö, helyén valóan megmutatnunk átlátható módon, és ez megtörtént. Szerintem ez így hely, helytálló. Következő kérdés, Udó. Üdvözöljük, elnök úr, a Szociáldemokrata frakció nevében itt a házban és a szakbizottságban. Azt még egyszer megkérdezném, a rating agency ügyében, melyek nagyon sok tagállamban nagyon kritikusan fogalmaztak a tagállamok a csúcs után is, Nagy-Britanniában is. Talán lehetőség van arra, hogy Dominici képviselőtársam és mások is nagyon kemény jogszabályokat szeretnének elfogadtatni a rating agency kapcsolatban, nem nem helyén való az a feltét, feltételezés, hogy nem bíznak még ezek abban, hogy Európa képes kinőni a válságból, hogy a politikai válaszok nem elég kemények, erőteljesek. És itt az Európai Központi Bank szerepkörével kapcsolatban sem feltétlenül valósul meg minden várakozás, amely helyén való volna. És a német kis- és középvállalatok Spanyolországban, Olaszországban, de Görögországban is azt akarják, hogy az új évben jobb hiteleket kapjanak a kereskedelmi banktól, hogy elkezdjenek növekedni a vállalatok. Ez a várakozás érzékelhető, ez volna szükség ahhoz, hogy a támogatás, támogatás érvényesüljön a gazdasági növekedés érdekében. Ezzel kapcsolatban mi az álláspontja? Well, you asked two questions really. One is about credit rating agents. Két kérdést is feltett, az egyik a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos. Mondhatunk sok mindent arról, hogy ezek a hitelminősítések mennyire aktuálisak és megfelelőek. Ugyanakkor az a véleményem, hogy nem ülhetünk tétlenül a hitelminősítő intézetek ügyében, főként a válságot megelőzően és alatt történtek ügyében. Ugyanakkor fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy mihez kezdenénk hitelminősítők nélkül, hogyan, mivel, mivel helyettesíthetnénk az ő minősítéseiket. Hiszen a hitel elemzés vagy minősítés jelenleg csak és kizárólag, szinte csak és kizárólag a hitelminősítő intézetek megítélésén alapul. Ennél egy összetettebb véleményt szeretnénk alkotni látni, e, és a hitelminősítő intézetek e, től való túlzott függésnek véget kell vetni. Mit tehetnek a pénzügyi szabályozó szervek? Nos, egyrészt a hitelminősítő intézetektől e, való túlzott függést csökkenthetik. Hogyan? Láthatjuk jelenleg, hogy a szabályok egy része bele van csatornázva a minősítésekbe, e, tehát, hogyha a minősítés változik, akkor a szabály is, vagy a, a szabályok is e, változnak, a rendeletek is, ennek meg kell változnia. A CRák e, minősítése csak egyik szempont kell, hogy legyen a megítélésünkben. Ez tehát a szabályozók egyik fontos feladata és a beruházók is befektetők is ezt várják tőlünk. Ezen a téren már elkezdtük a munkát, jó néhány kezdeményezést tettünk egy célból. Az FSP-nek talán két éve indult egy ilyen projekt, ha jól emlékszem. Az a címe, hogy hogyan szabaduljunk meg a hitelminősítő intézetek minősítéseitől de a befektetők számára eh, nem elég, hogyha a CRA minősítésektől végre megszabadulunk. De ehelyett akkor belső minősítéseket kell valahogy előállítunk. A bankokat kérjük erre, eh, és másképp próbálunk ilyen belső minősítésekhez jutni. A másik kérdés a, a növekedésről szólt. A múlt héten a kormányzó tanács legutóbbi ülésén 8-án hozott döntéseink pontosan ezt a célt szolgálják. Ez ideig azt tapasztaltuk, és ez inkább, még inkább így lesz, hogy finanszírozási megszorításokat eh, érzékelünk, főként 2012 első negyedévében várható ez. Az egész év nehéz lesz, nem csak az első negyedév a bankok számára. Mindenképpen szeretnénk azt elkerülni, hogy egy eh, olyan eh, hitel hiány lépjen fel, amely tovább lassítja a növekedést, és esetleg recesszióba sodorja Európát. Ennek több oka lehet, de hogyha a finanszírozási nyomást tudjuk csökkenteni, akkor az már önmagában is jelentős könnyítést jelenthet. Köszönjük, mondja az elnök. Szilvi Kulál, a következő kérdező. Köszönöm, Sáron. Jó napot kívánok, elnök úr. Köszöntjük a monetáris párbeszédben, az ALDE nevében. És a fiskális megállapodás a plenárison szerepelt, illetve erről e, beszéltünk, és a hatos csomag ugyancsak a javaslatok e, között szerepelt, és ezzel kapcsolatban szeretném öntől megkérdezni, hogy hogyan fogja a hatáskörét érvényesíteni annak érdekében, hogy két igénynek megfeleljen. Az első, hogy gazdaságilag észszerű intézkedések történjenek. Recesszióban vagyunk, ahogyan elhangzott, és visszafejlődnek a kormányzati tevékenységek, tehát a makrogazdasági egyensúly felügyelete terén egységesedik a rendszer, és a költségvetési fegyelem szűken értelmezett alkalmazására van szükség. És péntek óta kering a szövegtervezet, és azt hiszem, hogy az euró övezet érdekében ezek két percben foglalkoznunk kellene. A szokásos blablán túlmutatva, ami jogilag is nagyon nehéz, hogy Euró plusz vagy egyéb megállapodásokra utalgatunk, célozgatunk. Másodszorban, elnök úr, demokratikus érzékére szeretnék appellálni, mert a tartós fejlődés előfeltétele Európában, hogy átláthatók legyenek a döntések az európai polgárok számára, és megfelelő szinten meg tudjuk őket vitatni. Tehát én csak szerény előadó vagyok, de személy szerint képtelen vagyok kampányt folytatni a pénteki szöveg elfogadása érdekében, mert ezt a fajta ezt a típusú álcázást Európa nem engedheti meg magának. Köszönöm szépen. Um, I, I think... Azt gondolom. Nagyon jó kérdés ez, Gulárasszony. Engedje meg, hogy először a kérdés gazdasági, közgazdasági lényegére reflektáljak, aztán pedig az intézményi politikai vetületeire. Nem ö, lehet a gazdasági megtakarítást a növekedéssel felcsinálni, egymás ellen kijátszani a kettőt. A takarékosság egy rövid távú összehúzódást jelent, ezt nem lehet tagadni. Tehát a, a megszorítások rövid távon gazdasági szűkülést hoznak. Kérdés feltető, hogy ez elkerülhető-e. Tehát, vagy illetve a korábbi helyzet fenntartható volt-e. Ennek alapján nem volt választásunk. Tehát ha a megtakarítás lépés volt, ez rövid távon gazdasági szűkülést jelent. Mit tehetünk annak érdekében, hogy enyhítsük ennek hatásait, mi több ezt a szűkítést aztán kiváltsuk. Többféle válasz lehet erre. Először is a ha egy ország költségvetési helyzete fenntartható, látható, hogy a szűkülés abból ered, hogy az állam ö, ö, tart, a hitelek spreadje túl kicsi. E, így a gazdaságot először, tehát először a kormányoknak kell lépéseket tenni, reagálniuk, és ez meg is történt sok esetben, sok tagállamban, ezt üdvözöltük, ezeket a kormányzati lépéseket egyfajta hiteles, hitelerősödés, hitelesség erősödés érzékelhető, amikor is a piac, szóval megnyugtatják ezek a fellemények, ám ez nem elégséges, ezt most láthatjuk, két további elemnek is meg kell jelennie. A második gondolat, hogy egy-egy ország megtakarításai önmagában nem hozzák meg a kívánt eredményeket. Előre kell lépnünk a gazdasági kormányzás terén, a fiskális unió tekintetében. Tehát a fiscal compact szintjén kell áttörést hoznunk. Van itt egy alaptény, mi szerint ha, vissza akarjuk szerezni a bizalmat, ahhoz a bizalomnak is vissza kell térni az eurózónába. A tagállamok közötti bizalomra gondolok, és meg a tagállamok és kormányok közötti bizalomnak is vissza kell térnie. Ehhez pedig a megfelelő kompakt csomagnak össze kell állnia költségvetési kérdéseket illetően. Ez a sixpacknek az a része, amely egy magasabb szintű jogalkotásá fordulhat, vagy fordul majd. Ugyanakkor ott van a második elem, a makrogazdasági elem, amelyről nem szabad megfeledkeznünk, és meg kell találjuk a módját, hogy ezt elsődleges jogalkotási lépésekbe öntsük. Ez nem lesz könnyű, sőt, a konszenzus még nehezebb lesz megtalálni ezen a téren, mint a, a költségvetési fegyelem kérdéseiben. Ám én azt hangoztatom, hogy ugyanolyan monitoringra szükség a strukturális reformok szintjén is, mint a költségvetési fegyelem szintjén. Ezt évek óta hajtogatom, úgyhogy abszolút egyetértek ezzel a gondolatával. Ha ez a két dolog pedig megvalósul, akkor, akkor kell vállalkozni, akkor kell azok a strukturális szerkezetváltással létre, azokat kell meglépni, amely révén a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés középtávon megindulhat. Az a rendszer, amelyet leírt az imént, segítheti a tagállamokat, sőt a, a különösen az intézményi szempontból gyenge áll, gyengébb államokat segíti a szerkezetváltás meglépésében, amely rendkívül nehéz lépés, politikai szempontból hatalmas ára lehet. Már másfél perccel csúszásba vagyunk, nem tudom, az intézményekkel kapcsolatban szeretett volna valamit mondani, elnök úr? Igen, azok kapcsolatban, hogy az intézményrendszerben demokráciára van szükség. Hát ezt én sem tagadhatom, nem is akarom. Igen, ezzel értek. No, not forgetting, not forgetting, absolutely not. Hmm. No, no. Okay, now for the EC... Az ECR frakció nevében Dirk. Drági úr, múlt héten François Holland, a szocialista elnök jelölt. azt mondta, hogy ha megválasztják, akkor mandátum az lesz, hogy az LKB-t e eh, államkötényvásárlásra pozdítsa, hogy az LKB e végre éljen a rendelkezésre álló fegyverekkel. Írt egy könyvet eh, a jelöltségéről François Hollande, a francia állam címmel. Felsorolja, hogy miről szól a francia állam, de nem hosszú felsorolás. Eh, egész egyszerűen a pénzről, Tehát eh, azt várja az LKB-tól, e hogy az folyosítsa ezt a pénzt, de sokan vannak, mint François Holland, akik ezt várják öntől, eh, akik, hogy pénzt, mint a cukorkát osztogassa Európa szerelte. Eh, mit gondol ön erről, arról, hogy François Holland mit vár az LKB-tól? E Nos. Hol a us Szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy a szerződés elég határozottan leírja az LKB mandátumát, középtávú árstabilitás. Ezt mondja. A monetáris finanszírozást kifejezetten tiltja. És mi természetesen a szerződéses felhatalmazásunk, hatáskörünkön belül szeretnénk fellépni. Bármiféle másfajta fellépés szerződésszegés lenne, ráadásul negatívan befolyásolná intézményünk hitelességét, az LKB-ba vetett bizalmat. Ezt, szabad, ezt nem szabad elfelejtenünk, ha elveszítjük a hitelességünket egy központi bankként, senkinek sem jó. A piaci bizalmat vagy az euróövezet felépítését semmiképp sem befolyásolja pozitívan. Köszönjük. Sven a következő kérdésfeltevő. Äh, Üdvözlöm én is a zöldek nevében, drági úr. Egy dolognak mindenképpen örülök ma, hogy megállapítottuk, hogy a szakbizottságban nem német a kizárólagos nyelv. Ennek azért örülök is. A második, hogy már hogy ezt megállapíthatta. A második pont, hogy a kérdés az, hogy hogyan értékeli azt a tényt, hogy nagyon fontos tagállamokban, az Eurózóna fontos államaiban ö, megtakarításokkal élnek, mindeközben pedig a makrogazdasági feltételek egyre sötétebbé válnak. Makrogazdasági szempontból hogyan értelmezhető ez? Vajon a makrogazdasági helyzet nem romlik-e tovább mindezen lépések ellenére, és az LKB milyen lépéseket tehet ennek érdekében. Ezzel kapcsolatban a következőt is megkérdezném. A következő az elmúlt tanácsülésen Sárközi úr azt mondotta, hogy ismeretes, hogy az LKB három, a következő három évben egy százalékkal tud felvenni pénzeket, ugyanakkor egyes államok, például Olaszország 6-7 százalékos hiteleket kap csak. Ezzel kapcsolatban az EFSF banki felhatalmazásának ügyében mit gondol? Vajon ugyanakkor ez az eszköz nem ártaná az igazságosságnak, és tenni lehetővé, hogy túl puha hiteleket vegyenek föl azok az államok, amelyek eddig is eladósodtak. I, think Azt hiszem, hogy említettem korábban. hogy semmi kétségem, hogy rövid távon összehúzódást okoz a megszorítás. Tehát ezt nem is lenne értelme vitatni. Mi azt szeretnénk, hogy ez valóban rövid távú összehúzódást jelentsen csak. És szeretnénk valamennyi csatornát aktívan igénybe venni annak érdekében, hogy a piaci bizalom helyre álljon, és hogy a kockázati felárak, a kamatok csökkenjenek, és a növekedés, a munkahelyteremtés végre beindulhasson. Ehhez viszont megszorításokat kell bevezetni, és ellenőrzés alá kell vonni az államháztartást. De ez még nem elég. Kell, hogy legyen egy átfogó terv, egy megállapodás megfelelő magatartást biztosítva, és hogy ebben higgyenek az európai polgárok és a piacok. Strukturális reformokra van szükség. Az utóbbi tíz évet megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy voltak olyan országok, ahol szinte nulla kamattal lehetett hitelt felvenni, és nem nőtt a gazdaság. Emelkedtek vagy csökkentek a kamatok, még akár nulla alá is csökkenhettek, és ez mégsem hozott elvárt növekedést. Tehát nem mondhatjuk azt ezen országok tapasztalata alapján, hogy az elsődleges a kamatszint szerepe. Mert nyilvánvalóan a különböző érdekeltségeknek a protekcionizmusa, illetve különböző előjogok, a versenyhiány fékezte a növekedésüket, és a munkaerőpiac működési problémái fékezték a növekedést gyakorlatilag a fiatalokat büntették a munkaerőpiaci korlátozások, és ennek az eredménye látható ezen országokban, vagyis hogy itt az egyfőre jutó GDP most alacsonyabb, mint tíz éve. Tehát az emberek, különösen a fiatalok kevesebbet keresnek, mint tíz éve, vagy akár tizenöt éve. Tehát Ezeknek az országoknak az esetében strukturális reformokban rejlik az elsődleges, illetve lényegi válasz. Tehát a monetáris politika nem képes mindenre, de mi mindent megteszünk, ami tőlünk telik a frissen meghozott döntés keretében is. Tehát arra törekszünk, hogy elkerüljük azt a hitelválságot, amely a forrás hiányból alakulhatna ki. És rendkívül körültekintően kell eljárnunk ennek keretében, mert a hitelszűkét más tényezők is befolyásolják. A finanszírozás tűnik számunkra a legégetőbb ügynek, amelyet kezelnünk kell. Reméljük, hogy az intézkedéseinkkel ez sikerül. Végül a harmadik pillére ennek a konstrukciónak a egyfelől ugye a nemzeti szintű szakpolitikák, az euró szintű intézkedések, és az úgynevezett tűzfal, amely megfelelő eszközöket biztosít, megfelelő nagyságrendben, hogy az átmeneti stabilitás hiányt orvosolni tudjuk az állam kötvények terén. És a legutóbbi csúcson több eredményi is született tekintetben. Először is megerősítést nyert, hogy az ESM a korábban rögzített bevezetési időpont előtt életbe léphet, és az EFSF méretét is rögzítették, illetve hogy ezt márciusban majd át fogják értékelni, tehát három hónap múlva felülvizsgálják. És a, a e elsőmen belül a PSI-re való utalást kivették a megállapodásból, ennek az a célja, hogy az országok fizetőképességéről meggyőzzék a befektetőket. És az IMF számára bizonyos források átadása történik majd tartalék célra. Ez tartalékképzést szolgál. Tehát a csúcson elfogadott csomag összességében azt hiszem, hogy nem negatív. Köszönöm szépen. Tehát a, a kérdésem az volt, hogy a bank felhatalmazását hogyan látja e tekintetben. Nos, ez ügyben csak annyit mondhatok, hogy a szerződés tartani magunkat. Nem akarjuk megkerülni, nem akarjuk megváltoztatni a kialakult kereteket, ez ártalmas lenne. Tehát az LKB a pénzügyi stabilitást nagyon fontosnak tartja, ez számunkra egy nagyon jelentős cél, ugyanakkor nem szabad veszélyeztetnünk az intézmény hitelességét. Köszönöm. Niklas Csontis. Nikolas Csontis. Köszönöm. Elnök asszony, elnök úr. A is nyilván tisztában van bele, október 26-án, az október 26-án eh, hozott döntés alapján a görög államadóság részleges leírására kerül sor, ugyanakkor a magánszektor is ebben az úgynevezett herkadban, azaz leírásban részt vehet, amelyet 2012. január végéig kell lezárni annak érdekében, hogy az új görög hitel szerződés életbe léphessen. Amennyire tudom, a görög kormány haircut ügyben az elszebből kapott kölcsönről beszél. Az FSF ugyanakkor önmaga is roppant veszélyes helyzetben van, hiszen olyan országokkal van dolga, amelyeknek szintén szüksége van az FSF garancia vállalására. Kérdésem tehát, ki fog elfogadni ilyen feltételekkel ilyen kölcsön ilyen tartozás leírást, ilyen haircutot, hogyan tudnak az érintettekkel leülni, tárgyalni a menetrendel kapcsolatban. Well, I, I, I... Köszönöm. Make many comments on this, since PSI talks are... A PSI tárgyalások jelenleg folynak, ezért erre leginkább most nem utalnék. A görög kormány és a bankok között, de az EFSF természetesen készen áll arra, hogy közbelépjen, az EKB pedig az EFSF rendelkezésére bocsátja az infrastruktúráját, a tudását, a know-how-ját, amennyiben szükség van a források folyósítására. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Szent képviselő. Köszönöm. Köszönöm, drági úr, hogy kifejtette a helyzet állását. Berlinben múlt héten azt mondotta, hogy az államok maguk kell megmentsék magukat, nem várhatják azt, hogy külső mentővet kapnak. Hát a politikai pártom egyetért ezzel a UKIP, azt gondolja, hogy minden állam maga kell, hogy segítsen magán. Ugyanakkor, mivel Nagy-Britanniának hát a saját valutája van, saját központi bankot működtet, egy bankot, így meg tudja határozni saját monetáris politikáját is. Ez a szabadság nem áll fenn az eurózóna államok esetében ön felhívja a magas munkanélküliséggel rendelkező államokat, hogy mentsék meg magukat, és eközben nem lazítja, nem lazít a, nem engedi a bankóprést érvényesülni. Azt mondja, hogy a válságból kivizető út a megtakarítás, a megszorítások, és nem enged meg alternatív útvonalakat. Például azt, hogy az eurózóna börtönéből kitörjenek egyes államok, maguk határozzák meg valutájuk, devizájuk értékét, és versenyképességüket ezzel az eszközzel tudják javítani, hogy az embereket visszavigyék a munkavilágába. Well, I think uh, I see again a ref- hát utalta az interjúmra, Berlin interjúmra, a Financial Times-ban, ám a megtakarítás és a növekedés közötti összefüggés bonyolultabb. Tehát, hogyha magasabb adókat vett csak ki, akkor nem csak rövid távon szorul meg a gazdaság, szűkül a gazdaság, hanem középtávon recesszióba viszi a gazdaságot. Ez világos. Ám ha a szerkezetváltást meglépik, azokat a reformokat, amelyeket a nemzeti szinten megtesz, és európai szintű közösségi előrelépés is együtt jár ezekkel. És, és a monetáris politikánk nem restriktívebb lett, épp ellenkezőlebb. befogadóbb, megengedőbb, és azok az intézkedések, amelyeket bevezettünk december 8-án a bank vezetőtestületi működő tanácsában, ezek alapján már holnap elindulhat a növekedés, a megnövekedett kamatlábak, a tartalék megnövekedése, a, a biztosíték megnövelése ez irányba hatnak. Ugyanakkor ne feledkezzen meg arról sem, hogy a szerződések keretén belül mozoghatunk csak. És a keretek között szerintem olyan monetáris politikai eszközt hoztunk létre, amely nagyon jelentős, és amely a döntések révén segítheti az összes eurózona belé tagállamot, ám különösen azokat, amelyekre utalt, és amelyeknek helyzet az imént leírt a kérdésében. José. Muchas gracias, Presidenta. En una de las escenas más bonitas de, de Casablanca... Köszönöm szépen, elnök asszony. Casablanca-ban az egyik legszebb jelenet a filmben. Ingrid Bergman azt mondja, hogy hogy eh, Párizsra emlékezhetünk. És a hitelválság kezelésével véget vethetünk a recessziónak. Ehhez kézbe kell venni a folyamatokat. Megvan az Európai Központi Bank, megvan a vészhelyzeti alap, ugyanakkor senki nem tudja, hogy hogyan fog ez működni, hogy működnek az eszközeink. És tudjuk, hogy ennek a visszatartó hatása továbbra is megkérdőjelezhető nem arról szeretnék szólni, hogy a szerződés mennyiben teszi lehetővé, hogy a bank közvetlenül vásároljon kötvényeket, tehát nem igen vagy nem, hanem hogy milyen mértékben ez a kérdés. Let me say something that I, <clears throat> I didn't say. Hadd mondjak valami olyat, amit eddig még nem említettem, vagyis hogy miért figyelünk annyira a banki csatornára a döntéseinkben. Nem nem azért, hanem azért, mert a bankok az euróövezet hitelezéseinek csak nem 80%-át teszik ki. És az USA-tól, illetve Nagy-Britanniától eltérően, ahol a tőkepiacok nagy mértékben finanszírozzák a gazdaságot, illetve a háztartásokat. Európában az alaphitelforrás a bankszektor. Hadd tegyem hozzá ehhez, hogy amikor a bankok működését vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a kis és közepes bankok azok, amelyek a hiteleikkel segítik a kis és középvállalkozásokat, illetve a háztartásokat is. Tehát ezért a bankrendszer segítésén keresztül hogyha a finanszírozási vagy forrás nyomást csökkentjük, ezáltal segítjük a kis és közepes bankok működését, és közvetetten segítjük a kis és középvállalkozások finanszírozását. Tehát ez a célja az intézkedéseinknek. A következő kérdés tekintetében tegyük fel, hogy sikerrel járunk. Mit kezdenek a bankok ezekkel a forrásokkal? Ahogy többször említettem, az elsődleges célunk, hogy elősegítsük a hitel folyamatok működését a háztartások, illetve a kis- és középvállalkozások számára. Mert ezen kell, hogy munkálkodjunk annak érdekében, hogy a növekedés ne csökkenjen még nagyobb mértékben, mint az eddigiekben. De nagyon sok egyebet is el tudunk érni a bankok például vásárolhatnak kötvényeket, visszavásárolhatnak kötvényeket, akár államkötvényeket is vásárolhatnak. Ezt még nem tisztáztuk. A lényeg az, hogy a bankok teljesen önállóan dönthessenek az optimális intézkedésekről, hogy mi az optimális befektetési csomag számukra, az üzleti modelljük, a nyereségességük, stratégiájuk függvényében. Tehát ezt mi nem tudjuk, ez a válaszom. Tehát nem, tudja, nem tudjuk megmondani, hogy ők mennyi államkötvényt vásárolnak. A kérdés az, hogy a központi bank mennyit fog vásárolni. Tehát a LKB-ra kérdezetre? Ezen a csatornán keresztül az LKB nem vásárol állam kötvényeket. Tehát elnézést, akkor bizonyára félreértettem az ön kérdését. Tehát ön arra kérdezett, hogy a másodlagos piaci vásárlások hogyan történnek? Igen. Tehát ezek működnek a monetáris transzpressziós csatornáknak a segítésén keresztül ezek működnek, de nem örökké valóak, ezek nem végleges, hanem átmeneti megoldások. Hogyha úgy teszi fel a kérdést, hogy nincsen e limit, ilyen értelemben nincsen meghatározott limit, de ugyanakkor nem is limit nélküli, nem korlátlan ez. Többször elmondtam már, tehát ez sem, se nem végtelen, se nem örökké való intézkedés. Elnök, Drági úr, elnézést kérek, félreértettem a kérdést, de mind a két kérdésre sikerült választ adni. Antolin mondja az elnök. Muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para saludar al presidente como... Köszönöm, elnök asszony a lehetőséget. Először is szeretném köszönteni az elnök urat. Most először jár itt a monetáris párbeszéd keretében nálunk ehm, kellemes karácsonyt és boldog 2012-es évet kívánok, nem csak nekem, minden európai polgárnak. Reméljük, hogy az eh, a, az igaz, hogy az eh, LKB a Bank of Englandhez, a Bank of Japanhez hasonló módon finanszírozza a bankokat, likviditást nyújtanak, azért, mert önök úgy hiszik, hogy megfelelően működnek a piacok. A hitelminősítő intézetek persze az eurózóna államait vizsgálják, vannak amelyek stabilabbak, vannak amelyek kevésbé stabilak. Ezzel kapcsolatban mi az önvéleménye? Végezetül. A monetáris politika fő problémája az, hogy a jó időkben az úgynevezett központi országoknak jól megy, de a nem központi országoknak eh, nem annyira, és a rossz időkben jóval magasabbak a kamatlábak ezen országok esetében, mint kellene lenniük. Milyen monetáris politikával tudnánk ezt az anticiklikus problémát megoldani? Köszönöm. Well, thank you. Köszönöm. Köszönöm a karácsony jó kívánságait, amit szeretnék én is viszonozni, nem csak az ön irányába, hanem mindennyiuk, minden jelenlévő irányába. Rátérve a kérdésére, a múlt heti monetáris politikai döntéseink célja elsősorban az volt, hogy az Európa banki ágazatának finanszírozási eh, problémáit és a hitel szűkét valahogy megoldani próbáljuk. 230 milliárd eurónyi banki kötvény eh, kerül kibocsátásra az első negyed évben. Körülbelül 250-300 milliárdnyi eh, kormányzati kötvényt bocsájtanak ugyanebben a negyedéves, rövid negyedéves időszakban, és körülbelül valamivel több mint 200 milliárd eurónyi CLO kibocsátására, tehát garantált kölcsönlevél kibocsátására kerül sor cégek által ugyanebben az időszakban. Tehát a kötvénypiacokon óriási nyomás várható, talán a soha nem látott jelzőt is ráragaszthatjuk. Tudjuk, hogy a célunk az, bankoknak megvan a maguk problémája, elsősorban tőkehiányból származik ez, illetve a tőke felügyelet, a banki felügyelet is felmérte a közelmúltban a tőke helyzetüket. Mit tehetnek? Nagyon nehéz pénzhez jutni a piacon a jelenlegi árak mellett. Esetleg eladhatok bizonyos tőkelemeket, eszközöket? Hát elméletileg igen, de hogyha e, hirtelen próbálnák pénzé tenni a roppant nyomott árakon ezeket az eszközöket, akkor e, egy lefele irányuló árspirál alakulna ki, és a legrosszabb, ami alakulhat, az az, hogy a hitelkihelyezés erre lassul. Ez a tőke oldali nyomás. A finanszírozási nyomás sem szabad elfelejteni. Nos, a múlt heti döntésünk erre a második oldal próbál reagálni, hogy legalább a finanszírozási oldalon próbáljuk ö, könnyíteni a bankok dolgát. A hitelcsatornákon igen komoly nehézségeket tapasztalunk. Ennek az oka elsősorban az, hogy mindenki kockázatkerülő magatartást tanúsít. Az emberek nem bíznak egymásban. Ha nem bíznak egymásban, akkor nem adnak kölcsön. Nem, nem adnak hitelt egymásnak. E, egymásnak a bankok, a cégeknek a bankok, e, illetve a fogyasztóknak, a polgároknak a bankok. A kockázatkerülés, a túlzott kockázatkerülés e, oka az lehet, hogy a bankok azt gondolják, hogy a többi banknak nincs elég pénze, hiányosak. Tehát a likviditási probléma a fizetésképtelenség eh, veszélyével fenyegethet, vagy e, e, ezt próbálják elkerülni. Ez okozza a jelenlegi pénzmozgás eh, hiányt a bankpiacon. Erre próbáltunk valahogy reagálni, hogy ezt a hitelszűkét valahogy elkerüljük. Más kérdése nem volt, köszönöm. But there was, I think there was another part to your question, no? Volt a kérdésének egy másik fele? The question is uh, also if... Uh, Igen. Uh, arra is utat a kérdésem, hogy a kockázat mértékét a piacok helyesen ítélik-e meg ön szerint? Nos, ezt nehéz megmondani igennel, nemmel nehéz erre választ adni. Inkább az elmúlt, közelmúlt eseményeiről beszélnék röviden, ami egy ilyen válaszként is szolgálhat. A piaci kamatlábok éveken keresztül nem tükrözték az országok közötti különbségeket. Voltak olyan országok, amikor létrehoztuk az eurót, voltak olyan országok, a ahol óriási volt az elmaradóság, volt, ahol kicsi. Volt, ahol nagy volt a növekedés, volt, ahol nem volt növekedés egyáltalán. Ráadásul a szakpolitikák is jelentősen különböztek. Volt, ahol megpróbálták korlátozni a deficitet és a versenyképességre helyezték a hangsúlyt. Voltak olyan országok, ahol nem tudták kontroll alatt tartani, ellenőrzés alatt tartani ezt a deficitet, amely tovább nőtt. Tehát a kockázat különbséget alá becsültük. Nem tudtuk ezt igazán besúlyozni, beárazni. 2007-8-9-10 közötti válság, a Lehman válság teljesen megváltoztatta a befektetők és a piacok kockázat megítélését, akik hirtelen rájöttek, hogy a különböző országok kockázatának az alábecsülése történt, most pedig túlbecsülik a valódi kockázatot, szerintem. Ezt már jó néhányszor elmondtam, ezt a véleményemet. A kormánykötvények eh, eh, árára, piaci árára ez igen komoly nyomást jelent. Normális időkben nem ilyen ára konforolnának a kibocsátott államkötvények. Ugyanakkor a korábbi feltételekhez nem tudunk visszatérni. A spreadekhez jó, hogy hozzászokunk, a spreadek pedig tükrözni fogják a kockázatot. Ráadásul egy egészséges is a piacnak ez a működése, hiszen üzenetet küld a szakpolitika formálóknak nemzeti és európai szinten is, hogy fel kell gyorsítaniuk az előrelépést, a modernizációt. Köszönöm. Most Ramon következő. Azt kérem mindenkitől, hogy tartsa azt a szabályt, hogy egy kérdést tesz fel, különben leszorulnak a listáról a végén állók. Köszönöm szépen, elnök asszony, drági elnök úr. Az EKB államkötvényeket vásárolt a piacon egyes tagállamoktól. Én teljesen támogatom ezt az intervenciót szerintem nagyon nehéz helyzetben megmentett ezzel euróállamokat. Ugyanakkor egyes országokban ezek az intervenciók a strukturális reformok elodázásához vezethetnek. Én barcelonai vagyok, drági úr. Katalóniában a liberális kormányzat egy reform programot indított el, az Európai Bizottság ajánlásait megszívlelve a katalán liberális kormány 10%-kal csökkentette kiadásait ez évben, jövőre pedig tovább 5%-kal kurtítjuk meg az állami kiadásokat, hogy kiegyensúlyozzuk a költségvetést. Ugyanakkor a katalán kormány most likviditási problémákkal szenved. A spanyol központi kormány nem adja át az eszközöket, a transfereket a katalán költségvetésbe, mert az adóbeszedés monopóliumát továbbra is Madrid élvezi. Azt kérdezem meg, hogy az EKB figyelembe vette a biztonsági piaci a, kö, a kötvénypiacok programját azon államokat segítve, amelyek reform intézkedéseket vezettek be. Magyarán vesznek-e katalán államkötvényeket? Köszönöm. Thank you. I, uh... <coughs> Köszönöm. Úgy gondolom, hogy összességében az S&P egy ideje működik már, és úgy látom, hogy gyakorlatilag minden állam jó úton jár alapvetően. Persze különféle mértékű és sebességű a, a sikerek elérése, ám azok az államok, amelyekben szükség volt erre, léptek, és mindegyik elkötelezte magát az eredmények mellett, és az ahhoz szükséges lépések mellett. Ez a kérdés első részre vonatkozó válaszom. Lényegileg és igyekszek némi optimizmust vinni a, a beszélgetésünkbe. Talán egyfajta bizalmat. Tehát mi a helyzet azok, azon államoknak, amelyek vállalták, hogy helyreállítják a költségvetés egyensúlyás stabilitását, ahhoz képest, ami, ami egy éve volt. Jelentős, lényegi lépések születtek, ez belátható egyes államokban. A kérdés a második részét illetően emlékezzenek arra, az S&P-t azért hozták létre, mint eszközt, hogy helyreállítsák a monetáris politika egyes csatornáinak működését, amikor felkészült erre az állam, az illető állam. Tehát nem az S&P nem arra való, hogy ennek vagy állam, annak az államnak a kötvényeit felvásárolja, mert ott likviditás hiányban szenved ez vagy az a kormány, hanem azért vásárol kötvényeket, akkor, amikor az LKB úgy érzi, hogy a monetáris politika megbínul, ki kell zökkenteni, újra kell aktivizálni. Ez a fő célja ennek az, ennek az intervenciónak. És ez történt eddig, így alkalmaztuk eddig ezt az intervenciós eszközt, a monetáris politikai csatornák újranyitása, reaktiválása az eszköz célja. Az államkötvénypiac pedig egy hatalmas piac. Én értelemben az egyik legerőteljesebb ö, transmissziós csatornája a monetáris politikáknak. Ha ez a kötvénypiac egy, kettő vagy több ország számára e bedugul, elakad, akkor a monetáris politikát nem lehet aktivizálni, ilyenkor kell az smp nek belépnie. De más célja nem lehet ennek az intervenciónak. Köszönöm, Kay. Köszönöm, drági elnök úr. Szeretettel köszöntöm önt, és a második körben a kérdések nagyobb kreativitást igényelnek majd öntől. Elnézést, keményebb kérdést kérdezek a monetáris stabilitás hosszú távú struktúrális reformok kapcsán ön is többször említette, hogy a növekedés és az ebből adódó előnyök alapvető összetevői az euróövezeti bizalom helyreállításának. Természetesen mindig könnyebb a helyzet, amikor kevésbé erős a fizető eszköz. A gyengébb euró az export övezetekkel kapcsolatban nyilván javítja az export kilátásokat. A múlt hét csökkenést hozott az euró övezetnek a, pontosabban az euró-dollár árfolyamnak az alakulásában. Ennek ellenére a 99-es indításhoz képest 8%-kal e, eh, lejjebb van ez, tehát ezen is enyhíteni kellene. És az elsődleges célt tekintetbe véve, az árstabilitás tekintetbe véve, kívánatos-e az euró stabilitás megteremtése alacsonyabb árfolyammal, hogy az euró övezet növekedhessen. Um, uh, Hadd mondjam erre a kérdésre, hogy az LKB e igyekszik jól teljesíteni a feladatát. A monetáris politikánk ennek megfelelően alakult, és ezt támogatja. A reál gazdaságot igyekszünk elősegíteni, illetve a vállalkozások, a háztartások jó működését szeretnénk megalapozni. Tehát a monetáris politika alapvető célja, hogy gondoskodjon az árstabilitásról középtávon, de emellett a munkahelyteremtést, növekedést is igyekszik támogatni. És ezt előre bocsátva hozzá kell, hogy tegyem, hogy igazából árfolyam célunk nincs, hiszen az nem esik már az árstabilitás, mint elsődleges mandátumunknak a területére. Köszönöm. Thank you. I'm lost. Pascal. Köszönöm. Pascal a következő. Oui, bonjour, monsieur le, le président. Ici. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Többször elmondtam hogy az EKB hitelességét kell helyreállítani, és ezt szolgálja, hogy nem vásárol államkötvényeket nagy mértékben. A brit jegybank, illetve az amerikai Fed épp ellenkezőleg jár el, és ennek ellenére hitelesek maradtak. Másodszorban Franciaországról kérdezem. A következő napok, hetek során Franciaország leminősítése várható, milyen hatásokkal számolhatunk Franciaország, illetve egyéb államok vonatkozásában ennek nyomán. És mivel maradt még egy másodpercen még egy kérdés, többször említette, hogy strukturális reformokkal kell a növekedést elősegíteni. A strukturális reformok nálunk már megvalósultak, mert például a munkaerőpiac már így működik, és ennek ellenére az egyfőre jutó GDP az utóbbi tíz évben pont úgy alakult, mint az euróövezet egészében. Milyen logika van e mögött? Tehát a liberalizálás a munkaerőpiacon, illetve a strukturális reformok hatása hogyan értékelendő e tekintetben? Köszönöm. Thank you. On, on the first... Köszönöm. Az első kérdéssel kapcsolatban a egy intézmény, egy központi bank hitelességét a teljesítményével, a kommunikációjával, illetve intézményi felépítésével mérhetjük. A Federal Reserve mandátuma az ástabilitás és eh, pár évvel ezelőtt a mi eh, definíciónkat vették át részben ez irányban illetve a növekedés és a munka a helyteremtés is a mandátumhoz tartozik, a miénkernél sokkal szűkebb a középtávú ástabilitás. A hitelesség tehát a hitelesség tekintetében vannak átfedések, ugyanakkor nagy mértékben nő egy központi bank hitelességének a megítélése attól, hogy mi tartozik a hatáskörébe. Franciaország kérdésére reagálva, nos, én nem tudom, hogy Franciaország elveszti el AAA besorolását az elkövetkezendő napokban, hetekben. Remélem nem. Elmondtam már korábban is, hogy ezen hitelminősítés változásokból nem szabad messze menő következtetéseket eh, levonni. Sem a szabályozók, sem az üzleti sajtó, sem a piac nem szabad, hogy menő következtetéseket vonjon le. Ez csak egy dike a sokfajta megítélésnek, de már nem olyan a helyzet, mint 15 évvel ezelőtt. Ez, ha meg is esik Franciaországa, az sem a világ vége ha Franciaország megváltozik, akkor valószínűleg más országok megítélése, hitelminősítése is változik majd. Mi lenne annak a következménye, hogy a Franciaország eh, elvesztené a tripla besorolását, ez milyen kihatással lehetne az EFSF-re? Egy ilyen helyzetben több mindent tehetünk, és mivel az EKB az FSF eh, egyik fontos eh, szereplője, gyakorlatilag a működtetője, ezért mi Frankfurtban aktívan részt veszünk ebben a folyamatban, és az Európai Tanács kötelezettségvállalása arra, hogy a stabilitási mechanizmust hamarabb lépteti életbe, ezáltal felgyorsítva az ESM alkalmazását, és az abbéli remény, hogy az ESM rekapitalizációját, újratőkésítését is felgyorsítják, ez a leg, lehet a legjobb válasz arra, hogyha leminősítésre kerül sor. Márciusban, 2012 márciusában, három hónap múlva kerül sor az ESF eh, forrásainak eh, a megfelelőségének az értékelésére, eh, megítélésére, tehát ez tulajdonképpen egy közös tűzfal, Nos, én nem mondanám azt, hogy az Amerikának nincsen szüksége szerkezetváltásra. Szerintem igenis szükségük van ilyesmire hogyha a strukturális reformokat csak munkerőpiaci rugalmasság növelésének tekintjük, akkor egyetértenék önnel, az amerikai munkerőpiac roppant rugalmas, van, akik azt mondják, hogy túl rugalmas is, hiszen a rugalmasság bizony, bizonytalansággal jár, aminek vannak negatív hatása is. Ugyanakkor Amerikának más területeken struktúrális reformokra szüksége van, de ennél többet nem is mondanék, nem szeretnék Obama elnök úr területére tévedni, dönts elő, hogy mit tesz. Köszönöm, Markus. Elnök úr, üdvözöljük e körben, és köszönjük, hogy németül is megszólalt néhány mondat erejéig, nagy hatást tett ránk ez. A, rét, a a hitelminősítők ügyét a bevezetőjében is említette, a kérdésem is vonatkozik erre. Osztom azt a gondolatát, hogy nem szabad túlértékelnünk a hitelminősítők véleményét, ám ugyanakkor egyfajta mércét kell alkalmazni erre vonatkozóan. Konkrét kérdésem az, hogy a három évre vonatkozóan egy százalékban adnak rendelkezésre bocsátanak a bankoknak pénzt, középtávon tehát, hogy biztosítékként ugyanak a központi banknál akár kisebb értékű, másodrangú papírokat is elhelyezni. Önök aztán ezeket a papírokat, melyeket biztosítékként helyeznek el a bankok önöknél, tehát milyen ajánlást ö, tudnak tenni a bankok számára ezekkel a kapcsolatban, ha nem veszik olyan mértékben figyelembe a hitelminősítők véleményét? No, I think, I think that's a... Jó kérdés ez mert világos, az LKB a, a hitelminősítők értékelését használja, de nem csak ezt használja, megvannak a saját belső módszertanaink, van egy olyan saját keretünk, amelyen minősítünk, amely az Európai Központi Bank teljes rendszerében alkalmazásra kerül, meglehetősen fejlett eszköz ez. Különbséget kell tennünk két típusú a bővítés, tehát a, a, a kollaterális biztosítékokra vonatkozó döntések szélesítésének két eszköze van módszere. Egyik az LKB által alkalmazott. Van egy olyan típusú biztosíték, amely a 3A-tól, 3A-ból egy A-ig terjedően elfogadásra kerülhet, elfogadható számunkra. Ez egy döntés tárgya, és a saját pontozási rendszerünket alkalmazzuk majd, értékeljük piaci áron az összes letéte tartalékot, és aztán alkalmazzuk a fűnyíró herkatot. Tehát nagyon-nagyon prudens, nagyon körültekintő ez a módszertan, amelyet alkalmazunk. És van egy másik kibővítési lehetősége a tartalékokra vonatkozó döntéseknek. Ez nagyon fontos újdonság a döntéseinkben. Tehát a bankok alkalmazhatják saját kihelyezett hiteleiket, mint ö, biztosítékokat. Ehhez persze az kell, hogy az LKB bírjon kapacitással, de különösen a tagállami jegybankok bírjanak kapacitással, mert nagyon sok ismerete a a kereskedelmi bankok hitelkihelyezése az hazai tudástárgya. A tagállami jegybank ismeri, hogy hogy működnek a kereskedelmi bankjai, milyenek azok a hitelek, amiket kihelyez. Tehát azok a hitelek, amiket még nem is, nem is pontoztak a, a, a hitelminősítők, ezeket kell értékelni ehhez a döntéshez. Vannak egyes tagállami jegybankok, melyek működtettek ilyen belső értékelő rendszereket már egy ideje, Olyannyira, hogy azon tagállami kereskedő bankok korábban újra csomagolták hitelkihelyezésüket, hogy, hogy jobb pontozást kapjanak. Még más tagállamokban a jegybankok nem működtetnek ilyen rendszert, úgyhogy, úgyhogy itt, itt fel kell javítani úgymond a, a, a jegybanki infrastruktúrát ahhoz, hogy képes legyenek működtetni, értékelni saját háztartásaikat és kisvállalataikat ilyen hitel szempontból. Jelenleg az új a, a tartalékokra vonatkozó tartalékok bővítésének ö, kockázatát teljes mértékben a nemzeti bankok viselik, a tagállami nemzeti bankok. Tehát a tartalékok ilyen mértékben való kibővítésének kockázata a nemzeti ki, az LKB közös iránymutatást bocsát ki ezek értékelésére, mert nem akarjuk, hogy, hogy szabályozási széttartást legyen, ezért fontos, hogy egységes legyen, és meg persze azért is fontos, hogy, hogy megőrizzük, megvédjük a saját mérlegünket is, csak úgy, mint a, persze, mint a tagállami nemzeti bankok mérlegeit. Köszönöm. Enni. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanehhez a témához szeretnék más szemszögből hozzászólni a Fáber úrhoz hasonlóan Korábban említette a kollégák kérdéseire, hogy el kell kerülnünk a hitel szűkét, illetve az újabb hitelválságot, ami nyilván negatívan befolyásolna a növekedést. Hogy tudjuk ezt elérni, hogyha nem határozunk meg egyértelmű szabályokat arra nézve, hogy a pénzügyi műveletek keretében a bankoknak biztosított forrásokat hogyan használják fel. Tehát az egy százalékos kamatcsökkentés során a bővülő forrásokat hogyan használják fel. Hogyha a likviditás transfert nem írjuk elő a reálgazdaság irányába, akkor hogy tudjuk a hitelszűkét elkerülni, hiszen a KKV-k forrásra szorulnak. Likviditás hiányban szenvednek. Végül, elnök úr, hogy garantálhatjuk az európai polgárok számára, hogy Európában nem fordul elő az, ami az USA-ban történt. Vagyis, hogy annak a pénznek egy jelentős része rossz irányba hasznosítódott, amelyet a gazdaságban pumpáltak, különböző osztalék, illetve prémiumok formájában magánzsebekbe vándorolt. És végül pedig hogy a nehéz helyzetben lévő országok szempontjából is fontos, hogy a hitel szűkét elkerüljük, de elnök úr egyes esetekben, országok esetében, többek között Görögország esetében a fiskális konszolidáció mellett a likviditás hiány jó részt a vártnál sokkal mélyebb recesszió alapvető okává vált. Köszönöm szépen. Yeah, well, the... Nos, az első kérdésére, amely egy kiváló kérdés, hogy alkossunk-e szabályokat. A válaszom a következő. Nagyon nehézen alkothatók szabályok olyan értelemben, hogy a bankok számára előírnánk, hogy hány százalékot fektessenek ide vagy oda. Korábban is boldogultak ezen a területen a bankok, és úgy gondolom, hogy most is el tudják majd dönteni, hogy mennyit hiteleznek a reálgazdaság számára, mennyit vesznek igénybe saját finanszírozási célra, illetve kormánykötvények jegyzésére. Ez nyilván a kockázat, hozam, elemzések, stratégiai döntések függvényében alakul majd az, az üzleti modell függvényében. Tehát, tehát az elképzelés úgy néz ki, az LKB döntését az alapozza meg, az a cél, hogy a finanszírozás kvantitatív nyomását enyhítsük, illetve a forrásköltséget csökkentsük. És a legfontosabb, hogy a bankok számára középtávú kilátást biztosítsunk a pénzeszközök elérhetőségére. Tehát viszonylagos biztonságot adunk számukra, hogy legalább három évig számíthatnak erre a lehetőségre. Ne hagyjuk ki a számításból, hogy a jövő évben lejáró a banki kötvényeknek a többsége három vagy három és fél éves futamidejű, és a bankok szempontjából most már a hónapok óta meglehetősen bezárultak a kötvénypiacok. Tehát a nem szenior biztosítéki háttér nélküli kötvényeket a bankok egyszerűen nem nagyon tudtak kibocsátani. Tehát nem új dolog, hogy finanszírozási nyomás alatt állnak, és a különböző bankok különböző országokban megoldásokat igényelnek, és ez igen összetett szabályok útján lenne csak megvalósítható. Tehát jelen pillanatban nem ez a feladat, hanem hogy mindent megtegyünk a recesszió megelőzése érdekében, ami a finanszírozás, illetve forrás szűke miatt, vagy a nyomás miatt következhetne be. Úgyhogy ez áll a döntés hátterében. Mit tettünk annak érdekében, hogy az USA-nak a forrásokkal való visszaéléseit megelőzzük. Európában, ahogy tudják, az utóbbi másfél évben nagyon sok intézkedés célozta ezt. A felügyeleti tevékenységek erre irányultak, és a nemzeti felügyeletek szabályokat alkottak, a javadalmazás témakörében, tehát a felsővezetői fizetések, prémiumok vonatkozásában. Először is az EFSB kiadott egy átfogó útmutatást, és a G20-ak két évvel ezelőtt ebben meg is állapodtak, és az EU ezt bevezette, még pedig egy irányelv formájában. És ami pedig a tapasztalatainkat illeti, amit átéltünk a válság során, illetve az USA-ban, amit tapasztaltunk, az ügyben el kell mondjam, hogy nem csak a pénzforrások szűke, hanem a tőkehiány is sújtja a bankokat. És bizonyos fokig most arról van szó, hogy részint a tőke megfelelőségük növelési lehetőségét pocsékolják el a javadalmazás felemelése formájában. Tehát akkor, amikor ezek a kedvezőtlen amerikai folyamatok megjelentek, akkor e- megelőző intézkedéseket tettünk. Volt egy másik része is a kérdésének? Utolsó. Az utolsó része az volt a kérdésnek. A likviditási problémák jelentős részben ö, okoznak a, a Görögország esetben és más nehéz országban esetben, de azok a, a várnál nagyobb recessziót okozhatnak, tehát egy pótlagos negatív hatást hoznak. Mit tehetünk ezek az országokkal, ahol a legnagyobb hiány van a likviditásban, és ezáltal megbénul a gazdasági tevékenység, ugyan lehet leghamarabb segíteni ezeknek? A monetáris politikai döntések, amelyek legutóbb születtek, foglalkoztak ezzel a sajátságos problémával is. Egyes államokban a likviditás pótlása egyfajta biztonsági, sürgősség, likviditási asszisztenciát, támogatást ö, formáját önti, ölti, ez némileg más, mint amiről múlt héten döntöttünk. Sophie. Yes, thank you, Chair. And... Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy itt van először most a mi szakbizottságunkban. Először is lenne egy megjegyzésem. A megszorításokat és a strukturális reformokat sokszor egy eh, kulturális észak-déli, vagy egy politikai eh, jobb-baloldali megközelítésből tekintik, de van egy generációs aspektus is, amit nem szabad elfelejtenünk, a reformmal szembeni ellenállás eh, sokszor Eh, abból fakad, hogy bizonyos generációk nem hajlandóak feladni a generációikat, és a jövő generációikra tolják a terheket. Kérdésem a következő. Ön szerint eleget tesznek nem csak a problémás helyzetben, válságban lévő országok, hanem az úgynevezett erényes északi országok is, például a nyugdíjreformok területén. Ön szerint eleget tesznek annak érdekében, hogy fenntartható nyugdíjrendszert alakítsanak ki középosztú távon is. Másodszorban, konkrétabban a Hollandiával, hazámmal kapcsolatban ön szerint a, a e, kollektív jelzálog e, e, hitelállomány, ami a, az egyik legnagyobb a világon komoly kockázatot jelent. Ön szerint Hollandiát kötelezni kellene arra, hogy ezeket a szabályokon változtasson? Now on, on the first... Kezdjük az első felvetéssel, első kérdéssel, képviselő asszony. Szerintem van bőven tennivalónk a generációk közötti egyensúlytalanság megoldása érdekében. Az euróvezetben az összkép eh, elsősorban az idősebbek, eh, hogy is fogalmazok, az idősebbek eh, felé billen a mérleg nyelve. Van, ahol nagyobb a különbség a fiatalabb és az idősebb korosztályok között, van, ahol nagyobb. A piaci, a politikai és egyéb nyomások hatására igen komoly fellépést láthatunk több tagállamban, amely üdvözlendő még akkor is, hogyha egyes országokban, ahol a piaci nyomás nincs jelen, ott is felismerik ennek a problémának a meglétét, amely a fiatalokat eh, hátrányos helyzetbe hozza. Kérdésének második felére reagálva, nincs konkrét válaszom erre a konkrét kérdésre egy holland problémával van dolgunk, de egy valamit megígérhetek. Ez egyértelműen az ESRB féle kérdésekhez tartozik, amely a rendszerkockázati szervezet ellenzésére érdemes, ezért megígérhetem, hogy legközelebb fogok erről beszélni, amikor a rendszerkockázati testület képviseletében vagyok itt. Paloni. Köszönöm, Alfredo Paloni. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, a központi bank elmúlt években kifejtett tevékenysége alapvetően két területre korlátozottak. Egyrészt az LKB korlátozott mennyiségű közhitelt vásárolt fel egyes euró országokban, mint Spanyolország és Olaszország. A második tevékenységi területe pedig a kamatlábak csökkentése volt. Mindezek hasznosak voltak, és nagyra értékeljük ezeket. Ám az európai válság ma nem az infláció, hanem a defláció és a gazdasági növekedés hiánya. Kérdésem tehát az, elnök úr, hogy milyen további monetáris politikai lépéseket fejleszthet ki az LKB annak érdekében, hogy ezek révén változtasson az, azon a tendencián, amely a deflációban és a növekedés elmaradásában ragadható meg. Egy korlátozott banki adóztatás révén lehetne a reálgazdasági növekedést elősegíteni, elégséges volna ez a jelen helyzetben, vagy és ez a kulcs eleme a kérdésemnek, vajon abban az a veszély áll fenn, hogy a bankok tőkésítése miatt nem vagyunk elég hatékonyak. A, az interjújában is azt mondotta, hogy túl koraiak voltak a stressztesztek ahhoz, hogy hasznosak legyenek. É, e, ma prima di tutto ancora noi non vediamo. Köszönöm. Először is még az infláció esélye nem túl nagy, a lehetősége viszont a korlátozott jelen pillanatban, és amikor arról beszélünk, hogy a, a kamatlábakat csökkentjük, ez sosem el, egy megelőlegezett döntés. A három éves időszak, amelyről beszéltünk, a bankok biztosítékainak elfogadásában növelhető ez a három éves időszak. Egészében szerintem ez egy jó döntés volt. Figyelnünk kell, hogy a gazdaság egészében hogyan alakulnak a dolgok, akár a következő hetekben is, és ennek alapján kell döntenünk. Uh, thank you very much. Leonardo. Köszönöm, Leonardo. Grazie, signor Presidente, anche per le... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm azt, amit elmondott a hitelminősítő intézetek kapcsán. Ennek én vagyok az előadója ennek a témának, és egy kérdést szeretnék önhöz intézni. Az önök munka módszerével élve a terhelés próba megtörtént az európai bankok esetében, és a ESF teljes mértékben működőképes kellett volna, hogy legyen, illetve fel kellett volna, hogy álljon időben. És az államadóság miatt legveszélyeztetettebb bankokat fel kellett volna tőkésíteni, ennek nyomán viszont fordítva jártunk el, fordított sorrendet követtünk, és most rájöttünk, hogy az európai felügyeleteknek alaposabb munkát kellene végezniük. A kérdésem az, hogy mi történik majd a jövőben, hogyan folytatjuk az intézkedéseket folytatjuk az újratőkésítést, feltőkésítését, feltőkésítését a bankoknak, vagy pedig létrejön egy bankközi alap egy os garancia mértékig. Ez jó elképzelés lenne? Válasz. Ahogyan említette, nem megfelelő sorrendben történtek az intézkedések tehát a bankoknak a feltőkésítése mára sokkal nehezebbé vált a várakozásokhoz képest. Eredetileg másra számítottunk, mert akkor még nagyon más volt a helyzet, mint ma. És az EFSF amennyiben kezdettől működésbe lép, akkor sokkal kedvezőbben alakulhatott volna a folyamat most már nincs is alternatívája a bankok feltőkésítésének, de különböző módszerek, illetve időkeretek képzelhetők el erre. Nem szeretnénk, hogyha a bankok feltőkésítése úgy történne, hogy a tőke megfelelőség növekedése a hitelek csökkenéséhez vezetne. Tehát a cél nem az, hogy a bankok kevesebbet hitelezzenek, hanem hogy egy korábban meghatározott limitig növeljék a tőke megfelelésüket. Továbbá a közleményben az is szerepel, hogy jövő évben megfelelő sorrendben kell végrehajtani a terhelés teszteket. Ez az LKB terve. És a mérlegben szereplő eszközállomány és a mérlegen kívüli állományok értékelésére is szükség van, mert a bankokat így menthetjük meg egy újabb rémálomtól, amely egy 5-6 hónapon be, belül bekövetkező újabb terhelés teszt nyomán várna rájuk. Infeld asszony kérdésére pedig a következőt tudom mondani. Igazából a bankok kitettségére én nem tudok most semmit mondani, mert az eh, nem lenne helyes. Köszönöm, Korin. A Sixpackes es téma egyik előadójaként, Szilvő Gulárral együtt, engem nagyon izgat, hogy hogyan megy tovább ennek a, az intézkedés csomagnak a sorsa. Nagyon hálás voltam Trisé úrnak, az elődjének, aki nagyon őszintén beszélt itt, a, jogalk, a vonatkozó jogalkotás tekintetében, meg az arról alkotott nézeteit tekintetében. A Sixpack eredmények is tükrözték ezt. No, most az új megállapodás. A sajtónak kiszivárgatott híreivel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ön is olvasta biztos ezeket. Helyesen mondta a túlzott hiány eljárás szigorítását, a Golden Rule eh, elsődleges szabálya emelését, a Sixpack elsődleges jogalkotásá alakítását, nagyobb költségvetési és gazdasági integráció erősítését. Ez a javaslat, amely most az asztalon van, tükrözi az ön nézeteit? Döntő súlyú lépéseknek tartja ezeket a megfelelő irányba? Így, ahogy most el. Három példát szeretnék említeni, ahol két éjjel vannak ezzel kapcsolatban. Az első, a szerződő felek szerepe, a tagállamok szerepe megfelelően kidolgozott, még az Európai Bizottság és a költségvetéseket felelős biztos szerepköre a felügyeletben, meg a parlament szerepköre elég homályos, sőt meg, meg sem említik sok helyt. Másodszorban egy új költségvetési és gazdasági partneri program a tagállamok számára kerül bevezetésre, miközben a stabilitás és konvergencia programok és a nemzeti reformprogramok a tagállamok kell, hogy javasolják, amelyeket a Sixpack jól kifejtett, nem kapnak említést. Mi több a három közötti viszonyrendszer nem világos, még az sem, hogy az új partneri program vajon ugyanolyan felügyelet alá esik-e a Sixpack-ben, mint a többi elem. Az Euró Plus csoport pedig maga kell koordináljon, a tagállamokat említi a szabályozás, a javaslat ebben, és az éves növekedési jelentésről tudunk, de arról is, hogy ez nem volt sikeres eddigiekben, ezt megemlítik ugyan, de a makrogazdasági felügyeleti eljárás a megfordított minősített többség esetében, illetve az Európai Bizottság és a parlament erős szerepe nem kap említést. No vajon ez a javaslat az ön számára ez volna a, a várt költségvetési kompakt csomag? A, a, a gazdasági koordináció figyelembevételével, vagy sem? Nem, a válaszom az, hogy nem. Ez csak az első lépés. Nagyon korai első lépés, többféle szempontból is. Azért is, mert hosszú után még előttünk, ahol javíthatóak a dolgok majd, menet közben, az egyes intézmények szerepkörét illetően is, javítható abban is, hogy beépíthető egy nagyon fontos elem, a six-pack. Tehát sokkal jobbá lehet tenni majd Ám az a tény, hogy a six-pack gazdasági része ne tük, nem tükröződik a mostani tervezetben, nem jelenti azt, hogy föl sem merül majd. Egyrészt azért, mert ismét be lehet emelni, mert hogy a, a elég bonyolult út áll előttünk, meg azért sem, mert egy külön csomagként jöhet létre. Tehát ez nem csak a több adó vagy a kevesebb kiadás kompakt csomagja, hanem egy olyan is, ahol a növekedés, munkahelyteremtés, vitása, tehát azok az értékek, amelyek a gazdasági, a Sixpack gazdasági részét szülték, valóban megvalósulnak. Párvans. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan elmondta az egyik előttem szóló, a Fed és a Bank of England mandátuma nem ugyanaz, mint az LKB. Az előde szavai csengenek vissza fülemben. Tudatosan kell kezelni ezt a mandátumot, hiszen végül is a jegybankok összességének a mandátuma monetáris célokat és kitűz, illetve monetáris célokat követ. Ez az első kérdésem, hogy így van-e. A második pedig holnap kezdődik egy megállapodással kapcsolatban a munka, amelynek az a célja, hogy az euróvezet állam és kormányfői a bölcsességüket labba vetve megállapodásra jussanak és hogy az Euró plusz megállapodás létrejöhessen ezzel. Ezzel kapcsolatban kérdezem Önt, jó stratégiának tartja az euró és az euró övezet szempontjából? És jogilag következetesnek tartja-e a rendkívüli helyzetben ezt a megoldást? Tehát rendkívüli megoldás, rendkívüli helyzetre megfelelő ez. Többen igényeltük, hogy valami hasonló eszközt vessünk be, és a struktúrás reformoknak a végrehajtása, a politikai vita középpontjába került. Cameron úr hozzáállására emlékeztetnék, és egészen az Európai Bírósághoz eljutó ügyről van itt szó. És a kérdés az tehát, hogy az euróvezetnek a kompenzációs mechanizmusai hogyan tudnak működni, és nagy örömmel várom a válaszait. Hadd kérdezzek vissza, hogy mi volt pontosan az első kérdése, mert azt eh, nem tudtam követni. Jean-Claude Trichet úr, ez volt az első kérdése, mindig azt mondta, hogy eltérő a mandátum. Tehát az LKB mandátuma más és eh, minden jegybank alapvetően ugyanazt a monetáris politikai célrendszert követi. Eh, ön pedig most azt mondja nekünk, hogy az alapszabálya miatt, illetve a, a mandátuma miatt az LKB más monetáris politikát követ, mint a Fed. Tehát mi az ok, mi változott? A válaszom, mindig eltérő eszközökkel működtünk, mások voltak az eszközeink, még akkor is, amikor elődöm azt mondta, hogy a monetáris politika ugyanaz, az eszközeink akkor is mások voltak. A monetáris politika orientációja az, ami jelenleg ugyanabba az irányba mutat, tehát nekünk is, illetve máshol is alapvetően támogató, befogadó monetáris politikai célunk van. Tehát a még nem egészen helyreállt pénzpiaci mechanizmusokat szeretnénk mi korrigálni. És az euró övezet számára ez azt jelenti, hogy a hitel korlátokat kell elkerülnünk, hogy ne súlyosbítsuk a recessziót ezáltal, illetve az üzleti, a gazdasági ciklus ne sérüljön. A második kérdésére igen a válaszom, tehát arra kérdezett rá, hogy a csúcs fő hozzájárulása a folyamathoz, az új keret kialakulásához, a jogi keret megszületéséhez azt jelenti-e, hogy alkotmányos prioritást kap ez a terület. Igen, én úgy gondolom, hogy valóban ez volt a fő eredménye, a hozzájárulása a csúcsnak. Mert az ex ante ellenőrzés, az előzetes ellenőrzés nem volt nemzeti hatáskörben, ami minden másodlagos jogalkotási terület sajátossága. És hogy választ a rendkívüli helyzet rendkívüli megoldás témára is, tehát a, a struktúrális reformok kapcsán azt mondhatom, hogy további munkára van szükség a következetesség érdekében. Tehát, hogy az eddig elvégzett munka és az új lépések összefüggésbe, illetve összhangba kerülhessenek egymással. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez további munkát igényel. És az, amit korábban elmondtam a hatos csomagról, illetve az egyéb lépésekről, itt nem kész termékekről van szó, hanem egy nagyon fontos első lépés történt. A Nagy-Britanniát érintő kérdés kapcsán úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság hogyha visszatérhetnénk arra a pontra, hogy együtt dolgozunk Európáért, az Európai Unióért, akkor az végtelenül kedvezőbb lenne, mint így, hogy külön úton haladunk. Ugyanakkor az euróövezeti tagállamoknak megvannak a sajátos problémái, nehézségei, hogy naponta tapasztaljuk is. Tehát meg kell találnunk a megfelelő válaszokat. Meg kell oldani ezt a nehézséget. Együtt szeretnénk maradni, együtt szeretnénk előre haladni, ugyanakkor tisztában kell azzal is lennünk, hogy az euróövezeti problémák azok sajátosan az euróövezeti tagokra vonatkoznak, és nem egyszerű a megoldás, hogyan láttuk is december 9-én. Thank you. Uh, Ottmar. Ottmar. Elnök úr. Sokat kérdeztek öntől, néhány pont részemről is. Beszélt egy áttörésről a csúcson. A piac nem így látja ezt. Ön százalékos arányban hogyan értékel, hogyan becsüli, hogy a politikai végrehajtási döntések meg is valósulnak a csúcs után. Másodszorban a, a mostani intézkedések a versenyzavarások tekintetében az erősebb és a gyengébb bankok között, tehát egy versenyzavarásra vezethetnek a döntések, másodszorban a 25%-os herkat csökkentés Görögországban hogyan valósul meg? Yeah, the, um... Igen. Igaza van. Az EU csúcs sokkal kevesebb elismerést kapott a piacok részéről, meg a közvélemény részéről, mint amit megérdemelt volna. A, az érvem, amelyet igyekeztem kifejteni azóta is, hogy jelentősebb lépés született a csúcson, mint ahogy azt rögtön utána értékelték a megfigyelők. Ugye egy-egy eredmény során mindig meg kell tenni a feketeni kérdést, mik voltak a várakozások, és vajon ezek a várakozások valóságosak, realisták voltak-e. És az, azok a várakozások, amelyek azt gondolták, hogy a csúcs majd mint egy varázspálca megtöri a, a, a válság erejét, eltünteti azt, ez fennállt, és nem volt realista várakozás. Amikor az előlépést mérjük, akkor az előző csúcsokkal kell összevetni meg a valóság eh, alakulásával, amely korábban történt, ebben a tekintetben a csúcs előrelépés volt. A másik, a versenyzavarás, a versenytorzítás az egészséges meg a betegbankok között. Nem pontosan értettem ezt a kérdését. Sokan félnek attól, az egyszázalékos hitelek esetében. Milyen, mennyi, milyen saját tőkét kell elhelyezni ehhez? Nagyon sok esetben azok a bankok, amelyek megtakarítottak és hosszú távon fektettek be, illetve e, ezek sokszor hátrány szenvednek azokkal képest, amelyek rövid távon gondolkoztak, csak ezen intervenció alapján hátrány szenvedhetnek. Why, why do you say so? Miért mondja ezt? miért gondolja azt, hogy hátrány szenvednek ezek a bankok? Miért mondja azt? Hát vannak a gályok, mint mondotta, hogy nem egyen, nem, a bankrendszerben nem egyenlőek a játékszabályok. Ám nagyon sokféle oka van ennek. A jelenleg fennálló szabályozás és a fennálló irányelvek önmagukban nem diszkriminálnak bankok között mi több a törekvés az, hogy egyenlő játékszabályokat játékteret teremtsenek. Aztán, ha megnézzük, hogy hogyan hajtják ezt végre a nemzeti felügyeleti szabályozó hatóságok, na ott kell biztosítani azt, hogy azt kell, ott kell nézni, hogy megvalósul vagy sem ez a, ez a szabályegyenlőség. Uh, right. Two... Két utolsó hozzászólónk, Danuta Eh, Hübner és eh, Fejó kollega Danuta az első. Köszönöm, Sharon. Elnök úr, a cross-border határon átnyúló válságkezeléssel kapcsolatos kérdésem lenne. Az európai felügyelet szinte egyik napról a másikra lépett életbe, eh, ami azt jelenti, hogy a döntéshozatal gyors volt, ugyanakkor a hat határon átnyúló válságkezelő mechanizmus európai, remélhetőleg európai megoldási mechanizmusok bevezetése nem megy ugyanilyen gyorsan. Az LKB e a jogalkotási fázist megelőzően részt vett ebben a folyamatban egy évvel ezelőtt. Miért van az, hogy még mindig nincs, nem működik, nincs készen ez az intézményi keret? Hogyan látja a jövőt, elnök úr? I should say... Valóban, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy egy irányelv tervezett már készen áll a határon átnyúló mechanizmusokra vonatkozóan. Nem feltétlenül európai szinten, hanem globális szinten jó néhány dolog történt már. A nemzeti felügyelőszervek olyan mechanizmusokat kívánnak bevezetni, igazából ezek két kategóriáját, az egyik a jogszabályokat úgy kívánják változtatni, hogy a felügyelő szervek bizonyos fajta saját hatáskörű döntéshozatal kapnak, illetve a Living eh, Will intézményét is megpróbálják bevezetni. Globális szinten, de európai szinten is eh, készül egy eh, hasonló irányelv tervezet. a nemzeti felügyelő szervezetek között hm, sokkal jobban az együttműködés, felügyelik a helyzetet, de nem könnyű ez a feladat, mert amikor a határon válságkezelésről van szó, akkor bizony különböző csőtörvények országról országra változnak, és a csőtörvények az intézményi és történetében, történelmi egy országnak milyen gyökereznek, tehát éppen ezért ezeket a csőd törvényeket valahogy össze kell egyeztetni annak érdekében, hogy ezek működőképesek maradjanak. Mondjuk, hogy más joghatóság alá és más mondjuk felügyelő szervek alá szó cégekről van szó. A különböző felügyelő szerveknek meg kell apodniuk arról, hogy milyen eh, hitelezői eh, listát eh, állítsanak össze, arra vonatkozóan, hogy kik részesülnek bármiféle, kik kaphatnak a vagyonból, hogyha csőd áll be. Ha egy határon átnyúló intézmény adott esetben bank csőd helyzetbe kerül, akkor fontos, hogy e, világszerte ugyan úgy kezeljék a hitelezőket. Ez nem könnyű feladat. Az Európai Unióban sincs könnyű helyzetünk, hiszen lesz egy irányelvünk, de ennek sincs könnyű dolga, hanem a különböző jogszabályokat e, kell valahogy össze egyeztetni, összehangolni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Drági elnök úr, először is szeretném üdvözölni a szakbizottságunkban, és gratulálnék a kinevezéséhez. Egy eh, egyszerű kérdést intéznék önhez. Olyan időkben, amikor az euró fennmaradása forog kockán, akkor ön hogyan értékeli a stabilitási kötvények vagy euró kötvények bevezetésének a lehetőségét? Egy zöld könyv készült a stabilitási kötvényekről. Tudom, hogy erre nem lehet ilyen rövid idő alatt válaszolni, de hogyha valaki képes erre, akkor ön igen. Röviden megpróbálok válaszolni tehát. Az euró kötvények egy fiskális unióban lehet, hogy működőképesek lennének, de hogyha nincs ilyen fiskális unió, akkor fel kell tennünk a következő kérdést. Működőképes lenne-e egy olyan rendszer, amelyben az országok közösen, egymást teljes mértékben garantálva adnak ilyen kötvényeket, ugyanakkor külön saját magukban költik el a befolyó, befolyó pénzeket. Ha felteszi ezt a kérdést, akkor láthatja, hogy minél többet adnak fel a nemzeti szuverenitásukból fiskális téren. fiskális állás és a fiskális összetétel közötti különbségre itt rámutatnék. Tehát a fiskális állás tekintetében minél több nagyobb mértékben adják fel a szuverenitásukat, annál inkább annál nagyobb előnye lenne egy eurókötvény bevezetésének, és minél kevésbé teszik ezt, annál kevesebb előnye lenne um, egy ilyen eurókötvénynek, hiszen minél inkább maguk költik el a pénzt, nehéz el képzelni, hogy egymást nak. Tehát minden ország egységesen és közösen um, garanciát vállal a többi iránt. Most nem akarok nagyon részletekbe menni, hogy mennyire teljes vagy, vagy, vagy részleges ez a um, felelősségvállalás, Tehát minél inkább saját maguk járnak el az országok, minél kevésbé együtt lépnek fel, annál kisebb az előnye egy ilyen euró kötvénynek. Az LKB a bizottság javaslatát támogatja a határon átnyúló banki mechanizmusokra vonatkozóan, illetve azt az eszköztárat is, amely előzetes ilyen banki csőd megelőző mechanizmust vezetne be. Very much. We've uh, finished our... Köszönöm szépen. Az első monetáris párbeszédet ezzel befejeztük, és nagyon eredményesen zártuk. Hamarosan következik majd a soron következő párbeszéd erre már nem kell sokat várni, és az egyéb napi rendi témákat pedig majd holnap reggel folytatjuk viszontlátásra.